Bonjour, good morning, buenos días. Jó reggelt kívánok, tisztelt kollégák! Kezdjük el a Libe bizottság ma délelőtti ülését. Június 24-e van. Ahogyan ezt tegnap bejelentettük, itt van most velünk a spanyol belügyminiszter, Alfredo Pérez Rubalcaba, akit köszöntünk. Ő most a belügyminiszterek tanácsának soros elnöke, és azért jött el hozzánk, hogy ismertesse velünk a spanyol elnökség következtetéseit a, bel és, a belügy területén. Ennek részét képezi a menekültügy, az illegális bevándorlás, a külső határok, a bűnözés elleni küzdelem, a szervezett bűnözés elleni küzdelem, terrorizmus, a rendőri együttműködés, a Schengeni rendszer, valamint a különböző ügynökségek, mint például az Europol, információcsere, kábítószerkereskedelmi küzdelem, polgári védelem, válságkezelés, és egyéb horizontális ügyek. Engedjék meg, hogy bejelentsem a LIBE szakbizottság kollégáinak, tagjainak, hogy a tegnapi koordinátori ülésen formálisan is elfogadtuk, hagytuk azt a döntést, hogy Alexander Álvaro kollégánk, az ALDE frakció tagja, ő lesz az előadó az FTP jelentés kérdésében, ami ugye a SWIFT megállapodás, az Európai Unió, illetve az Egyesült Államok közti kétoldalú megállapodásra vonatkozik. Ma sajnos nem tud itt lenni, pontban 9 órakor, úgyhogy majd 10 órakor csatlakozik hozzánk, és tekintettel arra, hogy ez egy rendkívül kényes kérdés, amelyel több alkalommal foglalkoztunk itt a szakbizottságban. Azt javaslom, hogy ezt 10 órakor vitassuk majd meg. Úgyhogy a következő negyed órában a miniszter urat hallgatjuk meg, majd a koordinátoroknak adjuk meg a szót, hogy feltegyék kérdéseiket a spanyol elnökséghez. A miniszter úr választ ad majd ezen kérdésekre, illetve meghallgatjuk a kollégákat, de arra kérnék mindenkit, hogy a SWIFT-tel kapcsolatos kérdések ami ugye az Egyesült Államok és az Európai Unió közti megállapodásra vonatkozik, tehát a terrorizmus finanszírozásának nyomon követése, ezt majd 11 órakor vitassuk meg. Most pedig a miniszter úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! Második alkalommal vagyok itt, a LIBE bizottságban a spanyol elnökség kezdetén, a fél év elején is ezt megtettem, akkor az volt a feladatom, hogy felvázoljam a belügyminisztérium prioritásait, most pedig számot vethetünk a hat hónapos elnökség során elért eredményekről. Lehetőségem nyílt arra is, hogy a szakbizottság bizonyos tagjaival néhány héttel ezelőtt informális tanácskozást tartsak, azon informális ülést követően, amelyen az Egyesült Államok és az Európai Unió képviselői vettek részt. Tehát ez a harmadik alkalom tulajdonképpen, hogy itt lehetek önök előtt, és ez nagy öröm számomra. Minden bizonyal emlékeznek a kollégák, amikor a spanyol elnökség munkaprogramját ismertettük, meghatároztam azon sajátosságokat, amelyek jellemzik ezt az elnökséget, hiszen valóban itt egy olyan elnökségről van szó, amely tulajdonképpen bevezette a Lisszaboni szerződést a bel- és biztonságpolitika területén, Éppen ezért egy olyan bizottsággal kellett együttműködnünk, ugye, amely a spanyol elnökség második hónapja során februárban lépett hivatalába. A parlamentet is a Lisszaboni szerződés új hatáskörökkel ruházta fel, és ugyanígy egy új munkaformula is megjelent a TRIO formájában azon országokkal együttműködés, amelyek követik majd a spanyol elnökséget, tehát ez újdonságnak számított. Úgyhogy a spanyol elnökség új módon kellett, hogy együtt dolgozzon az őt követő elnökségekkel, új munkamódszert kellett, hogy bevezessen. És ez annyiban vonzó volt, amennyiben ugye újdonságnak számított, és azt hiszem, hogy elégedettek lehetünk az elért eredményekkel is. Vonatkozik ez a spanyol elnökség által kitűzött célokra, valamint a tanácssal pontosabban a bizottsággal, és a parlamenttel, parlamenttel ápolt kapcsolatokra is, valamint eh, a trió két eh, egyéb országával. Ha emlékeznek arra, amikor felvázoltam a spanyol elnökség eh, fő célkitűzéseit, akkor azt hangsúlyoztam, hogy a célunk természetesen a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén alapuló térség kifejlesztése. A Lisszaboni szerződés értelmében ugye természetesen ez a térség egy teljes mértékben közösségi jellegű térségé vált. A feladatunk tehát az volt, hogy ezen térség elemeit konszolidáljuk, illetve kidolgozzuk az új elemeket is a Lisszaboni szerződés alapján. Politikai értelemben véve arra törekedtünk, hogy bemutassuk a polgároknak, hogy a biztonság kérdésében az Európai Unió szintén egy nagyon komoly többletértéket jelent. Ezt másképpen úgy is megfogalmazhatnám, hogy az Európai Unió tagállamai együtt sokkal jobban tudjuk magunkat védeni, mindannyiunk számára sokkal magasabb fokú védelmet tudunk biztosítani. Az elnökség tehát alapvetően arra törekedett, hogy a biztonsággal kapcsolatos kérdéseket közelebb vigye a polgárokhoz. A Lisszaboni szerződés szellemiségének megfelelően. És ha ezt az általános megközelítést nézem, akkor két különböző kezdeményezést léptettünk életbe. Az egyik globálisabb, inkább tartalmi volt, a másik pedig operatívabb jellegű. A másik kezdeményezéseket tartalmazó csoport. Itt inkább konkrét problémákról, együttműködésről, rendőrségi együttműködésről volt szó. Hogy ismertessem önökkel a spanyol elnökség eredményeit, ezt a két kategóriát szeretném szemléltetni. Először is ismertetném önökkel a stratégiai vonatkozású kezdeményezéseket, amelyeket a hat hónap során elfogadtunk, és ezt követően előadásom második részében áttérnék azon együttműködési eszközökre, amelyeket életbe léptettünk, annak érdekében, hogy jobban megközelítsük a polgárokat érdeklő biztonsági vonatkozású problémákat. Először is ugye, ami a stratégiai kezdeményezéseket illeti, Február 25-én jóvá hagytunk egy belbiztonsági stratégiát. Ez egy olyan stratégia, amelyet a Stockholmi programban határoztunk meg. Feladatunk tehát az volt, hogy a Stockholmi program egy részét teljesítsük. Alapvetően arra törekedtünk, hogy röviden és tömören, de ugyanakkor kellő részletességgel a belbiztonsági kérdéseket kifejtsük. és emlékeztet minket még egyszer arra, hogy ez egy egyszerű dokumentum, tulajdonképpen ez a stratégia arra hivatott, hogy a különböző illetékes politikusok felhasználhassák ezt a dokumentumot. Nos, a stratégia négy alapvető elemet tartalmaz. Egyfelől jellemezte azon fenyegetéseket, amelyek közösek, az összes tagállam esetében. Ezek közismert fenyegetések, ugye a szervezetbűnözés, a terrorizmus, az internetes bűnözés, a határokon átnyúló bűnügyi szervezetek, ezek tehát közös fenyegetések a tagállamokra nézve. És ezekre vonatkozik a stratégia első része. Ezt követően a stratégiában a belbiztonsági modellünket is felvázoltuk, azt, amelyet az utóbbi évek során alakítottunk ki, a Europollal, a Eurojust-tal, a frontex való együttműködésünk keretében, és a harmadik elem, ez az, hogy meghatároztuk a különböző értékeket és elveket, amelyeket az Európai Unió mindig szem előtt tart, amikor ezen közös kockázatokat kívánja leküzdeni. És gondolok itt a jogállamiságra, az alapjogok védelmére, a szabadságjogok védelmére, az átláthatóságra, a közös felelősségvállalás, a toleranciára, az integrációra, természetesen ide tartozik a magánélethez való jog is. Tehát ezek olyan értékek, illetve alapelvek, amelyek az Európai Unió alapértékeihez tartoznak, és természetesen a belbiztonsági stratégiának is részét kell, hogy képezzék. Végezetül pedig 10 rendőrségi és igazsági együttműködésre vonatkozó irányelvet is meghatároztunk. Ezek olyan iránymutatások, amelyek hangsúlyozzák a felülvizsgálat, a a felülvizsgálat szükségességét, például ami a határokon átnyúló bűnözést illeti. Hangsúlyozunk itt ennek a mutációs képességét, éppen ezért az ellene való küzdelemnek is fel kell ruháznia magát ezzel az alkalmazkodási képességgel. Ugyanígy a megelőzés is egy alapvető eszköz a különböző tagállamok közti együttműködés terén. Természetesen az új technológiák felhasználása, valamint a hírszerzési információ szintén rendkívül fontos annak érdekében, hogy megküzdjünk ezen kockázatokkal. Ez lenne tehát az elnökségünk első eredménye. Ma ugye létezik egy belbiztonsági stratégia, amelyet a tanács, a bel- és igazságügyi tanács is jóváhagyott, és az Európai Tanács is megerősített ezt néhány hónappal ezelőtt. Másodszorban, ami ezen konkrétabb határozatokat illeti, Szeretném tájékoztatni önöket arról is, hogy létrehoztuk a Belbiztonsági Bizottságot. Ezt, ez egy új bizottság, amelyet egyébként a Lisszaboni szerződés hoz létre. Az első alkalom, amikor, amikor itt jártam, akkor kifejtettem önök előtt, hogy nem az volt a célunk, hogy egy újabb szervet hozzunk létre, hanem sokkal inkább az, hogy egy hasznos szervet hozzunk létre, ami adott esetben helyettesíthet egyéb most létező bizottságokat, amelyek nem működnek a gyakorlatban. Például a rendőri vezetők munkacsoportja, amely nem működött úgy, ahogyan azt szerettük volna. Tehát ez az új bizottság most létező egyéb szerveket helyettesít. Ez egy olyan szerv, amely az együttműködésre épül, alapvetően a rendőrségi együttműködésre. Ez a bizottság tehát létrejött, ülésezett is, és kidolgozott különböző elképzeléseket. Így például egy konkrét dokumentum formájában, ugye együttműködött az ügynökségekkel, a Europollal, a frontex és a eurojust alapvetően, nos, lehetővé tette azt is, hogy a tanács egy vitát folytathasson a belső biztonság kérdésében. Erre a júniusi tanácsülésen került sor egy olyan dokumentum alapján, amelyet ez a bizottság dolgozott ki. Rendkívül hasznos volt tehát ez a dokumentum, és a tanács úgy döntött, hogy évente kötelező jelleggel, és mindig egy az említett bizottság által kidolgozott dokumentum alapján előrejelzéseket fogalmaznánk meg. Ez a bizottság egyfajta összekapcsolási pontot is hoz, létrehozott az ügynökségek között, a Eurojust, a Europol és a Frontex között, amelyek számára most létrejött egy olyan pont, ahol konkrét tapasztalatcserét tudnak végrehajtani, és ezáltal a koordinációs mechanizmusokat is javítani tudják. A bizottság az operatív együttműködés terén már folytatja a munkát, és fontos rendőri lépéseket is megtett már, amely a rendvédelmi szervek munkáját fogja megkönnyíteni. Tehát azt hiszem, hogy a Belbiztonsági Bizottság összetételével kapcsolatban sikeresek voltunk, és hangsúlyoznám még egyszer, hogy ez a bizottság most létező és nem megfelelően működő bizottságokat hivatott helyettesíteni. Harmadsorban ahogyan ezt az Európai Tanács jóvá hagyta, a Stokholmi Program cselekvési programját is, cselekvési tervét is kidolgoztuk. Ezt a legutóbbi bel- és igazságügyi ülésen hoztuk, hagytuk jóvá. Rekord idő alatt eh, dolgoztak ki kezdeményezését a bizottság, és ezért meg is kell köszönnöm azt a kitűnő munkát, amelyet végzett, ugyanis a tanács elé különböző határozatokat terjesztett, ezek közé tartozik például ez a cselekvési terv is, amely konkrét formába önti a stokholmi programot. Ebben különböző fellépéseket határozunk meg, a felelősségi köröket, illetve az ütemtervet is meghatározunk. Tehát ez egy rendkívül fontos dokumentum, amelyet tovább kell fejleszteni, de ez a legjobb eszköz arra, hogy az Európai Unió a közbiztonság hiányában szemben felvegye a küzdelmet. Továbbá a bevándorlási és menekültügyi paktum értékelése is fontos feladatunk volt. Azt hiszem, hogy tegnap az életékes államtitkár asszony beszélt erről, úgyhogy én nem szaporítanám a szót erről, de emlékeztetném önöket arra, hogy ez a paktum ez egy közös bevándorlási és menekültügyi politikának az embriója. Ezt úgy gondolom, hogy megfelelő módon fejlesztettük ki, és az értékelés lehetővé tette, hogy a következő évekre nézve a munka fő irányát meghatározzuk. Úgy, ahogyan a Lisszaboni szerződés is azt lefektette. Globálisan kell tehát megközelítsük ezt a kérdéskört, a bevándorlást, annak összes vonatkozásában, az illegális bevándorlás elleni küzdelem, az integráció, ide tartozik a határok védelme, a harmadik országokkal való együttműködés, és az összes globális kérdés, amely a bevándorláshoz kapcsolódik. A stokholmi program értelmében a közös európai menekültügyi rendszerrel is foglalkoztunk első meghallgatásomkor itt kifejtettem, hogy ez nem egy könnyű téma. A Stockholmi program késleltette a közös európai menekültügyi rendszer létrejöttét 2012-re halasztva ezt, azért, mert az általunk végzett munkából is kiderült, hogy ez mennyire összetett kérdéskör, és a tagállamok érdekei sokszor sajnos rendkívül eltérőek. Minden esetre ösztönöztük az európai menekültügyi támogató hivatal létrehozását. A parlament elnökével néhány héttel ezelőtt egyeztettem ebben a kérdésben. Ez a támogató hivatal összegyűjti a menekültügy területén szerzett tapasztalatainkat, és ezáltal jobban megsegíthetjük azon országokat, amelyek most konkrét problémákkal szembesülnek a menedékjog területén. Tehát ez a támogató hivatal lefekteti a közös menekültügyi rendszer alapjait. A különböző rendeletek és irányelvek tekintetében is folytattuk a munkát, mindezt a svéd elnökség már elkezdte. A Eurodac rendelet, illetve a Dublini rendelet és egyéb rendeletek is ide tartoznak. A visszatelepítési irányelv, amely az elkövetkezendő hetekben születik majd meg, amit a tanács és a parlament megállapodnak az érdemi kérdésekben. Meg kell találnunk a legjobb jogi eszközöket annak érdekében, hogy ezt életbe léptethessük. A közös menekültügyi rendszer tekintetében is elértünk előrelépéseket, bár el kell ismernem, hogy itt mindig lassabbak az előrelépések, hiszen itt bonyolult kérdésekről van szó. Ugyanígy létrehoztuk a Frontex, illetve módosítottuk a Frontex, a Frontexet létrehozó határozatot. Gyorsan kellett ezt elvégeznünk annak érdekében, hogy a tanács a kezdeti dokumentumot jóvá hagyhassa. Február 24-én terjesztett elő a bizottság a javaslatot. Tudják, hogy ez a rendelet mindenek előtt a Frontex létrehozásával kapcsolatos tapasztalatra épül, azt kívánja, hogy megerő, megerősíteni kívánja a Frontex szerepét, és fel szeretné ruházni a különböző eszközökkel, hogy jobban végezhesse munkáját. Ez ugye főleg a menedékkérők jogaira vonatkozik, amelyeket mindenképpen figyelembe kell venni egy olyan szervnek, mint a Frontex, amely egy európai szerv. Úgy gondolom tehát, hogy ez a rendelet egy nagy haladást jelent a Frontex működése szempontjából, a Frontex ugyanis rövid múltra tekint vissza, de már elmondható, hogy nagyon sikeres volt eddig is. Most a második olvasatnál tartunk, és remélem, hogy a belga elnökség véglegesen lezárhatja ezt a dossziét. Egyéb haladást is elértünk a hat hónap során a SIS-2 és a vízuminformációs rendszer témájában, főleg ami a SIS-2-t illeti. Ez egy nagyon bonyolult dosszié, de rendkívül jelentős. A személyek szabad mozgása szempontjából, amelyet ugye mindig úgy kell megvalósítani, hogy a biztonságot is garantálhassuk egyben. A SZISZ-2 tehát ebből a szempontból nagyon fontos. Itt ugye technológia kérdéseket kellett tisztázni. Folytattuk azon témák megvitatását, amelyeket a tanács 2009-ben hagyott jóvá. úgyhogy nyomon követtük a korábban szerzett tapasztalatokat, és jóvá hagytuk azon mérföldköveket is, amelyeket a 2009. júniusi tanács fogadott el, és remélhetőleg a SZIS 2 minél hamarabb működésbe léphet, a terveknek megfelelően. Egyetértünk az Európai Parlamenttel abban, hogy szükséges méghozzá különös körültekintéssel monitorozni a SZIS-2 és a víz működését is. A TFTP kérdésében megjött már az előadó, úgy látom. Ebben a kérdés, ezzel a kérdéssel kapcsolatban részletesebben tudunk majd beszélni, de azt kell elmondjam, hogy tudják, hogy hogyan alakultak az események ezzel a dossziéval kapcsolatban. Volt egy ideiglenes megállapodás, és tekintettel arra, hogy mennyire sürgős volt egy új megállapodás megkötése, az érintett felek, ugye az Európai Unió, az Egyesült Államok, de a három európai intézmény is meg van győződve arról, hogy ez egy jó eszköz ahhoz, hogy a biztonságot fokozzuk Európában. És ezen kiinduló pontról gyorsan léptünk tovább. A parlament előrejelzéseit, illetve a korábbi szerződéssel kapcsolatban megfogalmazott bírálatait is figyelembe vettük, és az Egyesült Államok ezen bírálatokra adott reagálásait is. A bizottság egy a tanács által jóváhagyott mandátummal dolgozott, úgy gondolom, hogy kitűnő munkát végzett. Az Európai Parlament állásfoglalása is említést érdemel, és ezzel együtt, tehát a tanácsi mandátummal, illetve a parlamenti állásfoglalással az Európai Bizottság az új TFTP megállapodása kapcsolatos tárgyalásokat elkezdte, és most tartunk ott, hogy hamarosan lezárható ez a folyamat. Ez az új szerződés alapvetően figyelembe vette azon aggályokat, amelyeket a parlament megfogalmazott a különböző viták, a különböző tanácskozások során. Ugyanígy a tanács által jóváhagyott mandátumot is hűen követte, és végrehajtottunk bizonyos változtatásokat annak érdekében, hogy a különböző frakciók, illetve tagállamok által hangoztatott álláspontokat is figyelembe vegyük. Ezek ugye általában nem azonosak. A mostani szerződés sokkal jobb, mint a korábbi. Hangsúlyoznám még egyszer, hogy a parlamenti javaslatok oroszlán részét figyelembe vette, illetve a tanács mandátumát is, és ezt fogjuk majd megvitatni a konkrét, konkrétabb részleteiben. A tanács felülvizsgálta a különböző elemeket, hogy a parlament javaslatait is figyelembe vegye. Ez volt a szándékunk, és tájékoztatnám a tisztelt képviselőket arról, hogy ma délelőtt kezdetét vette az a folyamat, amelynek köszönhetően az elkövetkező napok során a szerződést alá lehet írni, és a parlamenti szavazás is elkezdődhet. Gyorsan próbáltunk haladni, mert úgy gondoljuk, hogy ez egy sürgős téma. Ugyanis ezt a biztonsági hézagot mindenképpen meg kell töltenünk, és úgy kell ezt elvégeznünk, hogy a feltételeket, a körülményeket is tiszteletben tartsuk, amelyeket a tanács és a parlament határozott meg. Véleményem szerint a bizottság kitűnően irányította a tárgyalásokat. És ezen stratégiai kezdeményezések kapcsán még a transatlanti kapcsolatokról szólnék, az Egyesült Államokkal ápolt kapcsolatainkról. Tudják, hogy a biztonsági vonatkozású kérdések főleg a belügy körébe tartoznak, de külpolitikai természetűek is. Hiszen itt közös fenyegetésekről van szó, és még ha nem is feltétlenül közösek ezek a fenyegetések, mindenképpen a tárgyalások illetve a párbeszéd részét képezhetik, vagy ezekből erednek a mi fenyegetéseink, vagy fordítva. Tehát a külkapcsolatok terén alapvető fontosságúak az egyes Államokkal való kapcsolatok, megpróbáltuk ezt előmozdítani, ugye beszéltem már a SWIFT-ről, a nemzetközi terrorizmusról is beszéltünk, egy informális toledói tanácsülésen, ami kívül jelentős volt, és ennek eredménye egy közös nyilatkozat volt. Ennek értelmében kötelezettséget vállalunk, hogy a belügy területén szorosabbá tesszük az együttműködést, a közlekedéssel kapcsolatos együttműködést is. Tartottunk egy egyéb csúcsot, amelyről tájékoztatást adtam. Egy közös nyilatkozatot is aláírtunk a terrorizmus elleni küzdelem témájában, azt hiszem, hogy ez rendkívül jelentős, és figyelembe veszi az Európa és az USA közti kapcsolatokat. Amikor az újfajta terrorizmussal szembeni küzdelemről van szó. Az új amerikai kormány segítségünkre volt abban, hogy a korábbi nehézségeken túllépjünk. Az elvek, az értékek, illetve a célok közösek, és ennek köszönhetően alá tudtunk írni egy olyan megállapodást, amely határozott fellépést követel meg a tagállamoktól és az Egyesült Államoktól is a terrorizmussal szemben, amely arra törekszik, hogy alássa az életmodellünket, a társadalmi modellünket. De demokratikus országokról lévén szó, toleránsnak kell lennünk, és el kell fogadnunk, hogy vannak más fajta ország modellek is. Az emberi jogokat, illetve a jogállamiságot mindig szem előtt kell tartani, amikor a különböző fellépéseket megfogalmazzuk. Ez a megállapodás tehát azt hiszem, hogy politikai szempontból rendkívül fontos, hiszen tudják, hogy a terrorizmussal szemben különböző módokon lehet küzdeni a hírszerzési, a rendőrségi együttműködés által, a bíróságokon keresztül, de mi a mi álláspontunk? Határozottság és tolerancia egyben. És most nagyon gyorsan áttérnék azon kezdeményezésekre, amelyek a második blogba tartoznak. Ezek inkább az operatív együttműködés kategóriájába tartoznak, Különböző következtetésekről van itt szó, különböző dokumentumokat hagytunk jóvá, megpróbáltuk a rendvédelmi szervek közt együttműködésen javítani. Az együttműködés akkor jobb, hogyha a kölcsönös bizalom is javul, ezt pedig az együttműködés által lehet fokozni, éppen ezért egyértelmű, hogy az operatív együttműködés különböző vetületeit javítani kell és ebből az egyszerű elképzelésből kiindulva folytattuk a munkánkat. Közös nyomozott csoportokat hoztunk létre, amelyek korábban nem léteztek, és kétoldalú mechanizmusokat is életbe léptettünk. Olyan egyezményeket, amelyeket a különböző tagállamok közti együttműködés alapján hoztunk létre. A rendőrségi képzésre is hangsúlyt helyeztünk, egyfajta rendőrségi Erasmus programot is létrehoztunk, ennek alapjait lefektettük. Ugyanígy a bűnüldözés, bűnüldözési európai megelőzési hálózatot javítottuk, és a tanács döntéseket hozott a nagy sport vagy kulturális események védelme szempontjából is, hiszen ott mindig szükséges a rendőrségi együttműködés. Ugyanígy foglalkoztunk a terrorizmus elleni küzdelemmel és ennek megelőzésével. A hírszerzési egységek közt együttműködést javítottuk. További célunk volt a robbanószerekkel kapcsolatos megelőzési politika javítása, harmadik országokkal való együttműködés az ilyenfajta terrorista cselekmények megelőzésében. A szervezett bűnözés különböző kérdéseivel is foglalkoztunk, vitán középpontjában azon pénzösszegek felderítése állt, amelyeket a, bűnüldöz, a bűnözési szervezetek felhasználnak. Ugye a pénzmosás ellen küzdöttünk. Úgy gondoljuk, hogy a szervezett bűnözés elleni küzdelem szempontjából ez nagyon fontos. Létrehoztunk egy stratégiát Nyugat-Afrikában a szervezett bűnözés elleni küzdelem céljából, ugyanis kidolgoztunk egy tervet a kábítószerkereskedelem kérdésében, figyelembe véve, hogy Európába elsősorban a kokain például nyugatról érkezik, a heroin keletről, és ezen kábítószerkereskedelmi vonalak, útvonalak mindenképpen szükségesé teszik, hogy javítsuk az együttműködést az országok között. Foglalkoztunk az emberkereskedelemmel is, kidolgoztunk egy munkadokumentumot a három elnökség számára. Ez lehetővé teszi, hogy a belga elnökség folytassa az általunk elkezdett munkát, és végezetül az összekötő tisztviselők együttműködését is javítottuk, a környezetvédelmi bűnözést, valamint a veszélyes vegyszerek elleni fellépésünket is erősítettük. Az illegális bevándorlás, illetve a határőrizet témájában egy intézkedés csomagot hoztunk létre, amely 29 intézkedést tartalmaz. Ezáltal a korábban említett Európai Paktumot kívánjuk továbbfejleszteni, és az Európai Unióba érkező polgárok ellenőrzését is megkönnyítettük. Különböző kísérleti projekteket léptettünk életbe, amelyek a technológiai vívmányokat használják fel, és ezáltal megkönnyítik a polgárok életét. A határőrség Európai Napját is megtartottuk. 400 ezer olyan személy van Európában, aki a határok őrizetével foglalkozik. Ugyanígy a terrorizmus áldozataival is foglalkoztunk a polgár, polgári védelem, a civil védelem, ugye a, az erdőtüzek elleni küzdelem is a figyelmünk homlokterébe tartozott. Egy európai képzési iskolát is létrehoztunk a büntetés végrehajtási szervek számára, hogy jobban felvegyük a küzdelmet a bennünket fenyegető kockázatokkal szemben. Tehát ez egy nagyon nagyra törő program volt, és ahogyan korábban megjegyeztem, azt hiszem, hogy elég elégedettek lehetünk az elért eredményekkel kapcsolatban, és szeretnék most még egyszer élni a lehetőséggel, és megköszönni önöknek az együttműködést, mert ennek köszönhetően végre tudtuk hajtani a programunkat, a különböző tagállamok, illetve a bizottság, valamint a parlamenti képviselők is támogattak bennünket, Úgyhogy ezért köszönettel tartozom önöknek, és még egyszer, elnök úr, elnézést, hogy ilyen hosszú ideig beszéltem. Köszönöm szépen, Rubalcaba miniszter úr, hogy összefoglalta a belügy területén a spanyol elnökség eredményét, és ahogyan említettem, megnyitjuk a vitát. Először is a különböző frakciókat hallgatjuk meg. A néppárt nevében Diaz de Mira úr szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, miniszter úr. Köszönöm azt, hogy eljött hozzánk, és ilyen kimerítő jelleggel összefoglalta a spanyol elnökség eredményeit. Nem volt könnyű ez az elnökség, közismert okokból kifolyólag, úgyhogy kritikus szeretnék lenni, de azért nem annyira kritikus. Ugyanakkor, miniszter úr, szeretnék néhány kérdést is intézni önhöz. Nagy érdeklődéssel hallgattam a stratégia és operatív kérdések felvázolását. Az első területen 8, a második területen pedig 13 kezdeményezést jegyeztem fel. A felsorolásnak megfelelően, illetve tekintettel arra kimerítő jellegre, amelyre ön is utalt, nos, a következőt mondanám. A menedékjog területén, miniszter úr, Valóban történt haladás. Így például létrejött a támogató hivatal, és az új menekültügyi alapot is sikerült jóváhagyni. Ellenben említette a közös menekültügyi rendszerrel kapcsolatos nehézségeket is. Engem aggaszt, hogy az irányelvek és a rendeletek módosítása továbbra is akadályba ütközik. Szeretném, hogy a miniszter úr tájékoztasson bennünket az előrelépésekről, ami a menekültügyi csomagot illeti. Másodszorban pedig, ami a külső határokat és a bevándorlást illeti, a kiskorú kíséret nélküli eh, bevándorlókról nem beszélt, már pedig ez egy nagyon fontos kérdéskör. A számukra nyújtott eh, támogatás jogalkotási intézkedésekben kell, hogy formát öltsön. Ugyanakkor, ami az illegális bevándorlás elleni küzdelem területén szerintem nagyon fontos tovább lépni, új együttműködési megállapodásokat kötni harmadik országokkal. Marokkó esetében például tovább kell fejleszteni a már létező megállapodásokat, ami pedig a határok integrált irányítását illeti. Szeretném röviden azt kérdezni, amit már tegnap is megkérdeztem. 2013-ban születik meg az új Frontex rendelet. Általánosságban beszélt erről, de szeretném tudni, hogy a Frontex hatásköre bővül-e, illetve az ACNUR például milyen hatáskörökkel rendelkezik majd, ami a TFTP-t illeti. Nos, számomra ez rendkívül fontos, az első és a második megállapodás egyaránt. Ön határozottan, hatékonyan teljesítette a feladatát a parlamentben, de azért itt volna egy kis bírálat is. Ez nem felel meg annak a hozzáállásnak, amit a spanyol delegáció szavazás során tanúsított, ugyanis egyes kollégák azt mondták, hogy tartózkodtak, mások pedig mellette szavaztak. Ezt azt hiszem, hogy otthon azért mindenképpen tisztázni kell, nehogy véletlenül meglepetések érjenek bennünket. És ezt azért mondom, mert hiszek a demokrácia erősségében az Egyesült Államokban, és azt hiszem, hogy kellő eszközök vannak az Egyesült Államokban ahhoz, hogy az esetleges hiányosságokat orvosolni tudják. Szeretnék gratulálni Alexander Álvarónak, az új előadónak, mert biztosan kitűnően végzi majd munkáját, teljességgel megbízom benne. Ami pedig a rendőrség együttműködést illeti, miért közös együttműködési csoportokról, és miért nem közös nyomozó csoportokról beszélünk. Ezt szeretném én tudni, hogy miben rejlik ez az árnyalatnyi különbség. Ami pedig a szervezetbűnözést illeti, emlékeztetnék arra, hogy a június 4-i bel- és igazságügyi tanács ülésén egy elsődleges értékelést ismertettek arról, hogy milyen is lesz a nemzetközi kábítószer kereskedelem elleni paktum. Ezt pedig nagyon helyén valónak tartom. Ami pedig a gyermek báltalmazása, a pedofília, illetve az internetes bűnözés kérdését illeti, és elnézést kérek a tolmácsoktól, mondja az előadó, mert gyorsan beszélek. Nos, ami az előre lépéseket illeti ezen a területen. Ezekről nem beszélt, ezeket nem említette. Aztán ott van például az euró hamisítása, mi történt az Európai Unióban az elnökség során, hogy ezzel a kérdéssel megküzdjünk. És végezetül az Európorról beszélnék. A stokholmi program értelmében egy új rendeletet kell elfogadni 2013-ig és ezáltal a Lisszaboni szerződésben foglaltaknak kell megfelelni. Szeretném tudni, hogy a miniszter úr megelőlegezné-e azt, hogy új hatáskörök is megjelennek-e majd, vagy egész egyszerűen a 88-as cikket kívánják tovább fejleszteni. Ennyi lenne részemről, és szeretném a miniszter úrnak megköszönni a munkáját, mert noha egészséges ha nem értünk egyet, azért jó, hogyha a kényes kérdésekben egyetértünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Emlékeztetném önöket arra, hogy nagyon sokan szót kértek, és intenzív vita elébe nézünk, de azért emlékeztetnék mindenkit arra, hogy kevés idő áll rendelkezésünkre, úgyhogy kérnék mindenkit, hogy röviden fogalmazzon, belétve a koordinátorokat is. A szocialisták nevében Claude Moraes, a szó. Thank you, Chairman. It's gonna... Köszönöm szépen, elnök, nagyon röviden szólok hozzá, mert a TFTP kérdés is van, de hadd kezdjem egy tágabb képpel, és hadd mondjam el a miniszter úrnak, hogy a mi szempontunkból, frakciónk szempontjából elismerjük, elnézést, úgy tűnik, hogy a tolmácsolás nem hallható. Nos, akkor folytatom. Köszönöm, elnök úr. spanyol nyelv lecke számomra. Nos, először is, miniszter úr, hadd mondjam el a mi frakciónk szempontjából, hogy nem kérdés, hogy az intenzív koncentráció megtörtént megfelelő kérdésre a spanyol elnökség részéről. És egy tágabb képről beszélek, mint a TFTP-re rátérnék nagyon nehéz területről van szó, és nehéz elnökségi időről. Például a gyanúsítottaknak az eljárási garanciái nagyon erősen megjelentek. Most már itt van a fordítási tolmácsolási irányelv. Több olyan jelzés is volt, hogy önök elkötelezettek vol, előrelépni nehéz területeken. Ezt értékeljük. Másrészt pedig most van egy úti terv a Sokolmi program keretében belül, amikor ez összelt, akkor gyakorlatilag minden belekerült. Mindenki találhatott benne valamit. Tehát egy úti terv, ütemterv, akcióterv, a plenárison a pl- olyan ö, területek kereten felmerülnek, ö, amiket szeretünk volna látni. Elismerjük a ő sikereket. Szeretném a véleményét megismerni néhány kérdésben, a véleményét, horizontális kérdésekben például. Például specifikus problémáink vannak az átruházott aktusokkal kapcsolatban, a delegált aktusokkal kapcsolatban. Ez a parlament számára fontos. Másrészt pedig a főigazgatóságok megosztása a biztosok munkájával való egyeztetés, hogyha ezt elmondaná, hogy hogyan látná, hogyha most az elnökség vége felé azért jó lenne ezt látni, és van még egy több frakciót is érintő kérdés. Nem szeretnénk, hogyha a menedékes, a menedékcsomag felszeletelődne. Erről más kollégák is beszéltek. Itt az a probléma, hogyha a csomagot kibontjuk részekre azok, akkor konfliktusok lesznek. Másabb biztosan erről már beszéltünk szeretnénk megismerni a véleményét azzal kapcsolatban, hogy hogyan győzi le ezeket a problémákat. Hát nyilván az idő rövid, de jó lenne a csomagot egybe tartani. És itt abba is hagyom, mert azt kérte az elnök, hogy röviden szóljak hozzá. A TFTP-vel kapcsolatban szeretnének kérdezni az elnököt, hogy most szóljak, vagy várjuk meg a jelentésevőt. Elnök, azt hiszem hogy itt az ideje, Alvaro kollégánkat váltok, tehát akkor lehet a TFTP-ről is beszélni. Akkor röviden szólok róla. A frakciónknak világos az állás, pontja. Tudjuk, hogy negatív szavazás volt februárban, de azóta pozitív felmények voltak adatokhoz való hozzáférés, a diszkrimináció mentes fellebezés lehetősége például. Ezek fontos kérdések, és szeretnénk, hogyha a megállapodásban szerepelnének. Mindenki ismeri a kérdéseket, a ö, mi ö, frakciónk ö, szeretné nyomon követni a ö, tizen, ö, a ö, sz, ö, korlátozásokat, illetve a 12. cikk kérdését újra meg kellene nyitni. Nem megyek végig az összes kérdések, de általános adatvédel mi megállapodásra is utalnék. Mi úgy látjuk, hogy az elnökség erőfeszítéseket tett ezen a területeken, de továbbra is vannak problémák. Például adatoknak a ki nyerésével kapcsolatban szeretnénk, hogy a tárgyalások utolsó napjának eredményeiről ered, értesülnénk. Elismerjük az elnökség erőfeszítéseit, hogy megnyitotta a szöveget, és most várjuk a tárgyalások végének eredményét. Elnök, köszönöm, Claude, a liberálisok nevében Álvaro úr. Köszönöm. Elnök úr, németül fogok beszélni. Nem hiszem, hogy szükséges lenne megismételnem, megvárom inkább a kollégákat, míg felteszik a fejhallgatót. Nem hiszem, hogy szükséges lenne megismételnem azon pontokat, amelyekről Claude is beszélt, hiszen gyakorlatilag azokat a pontokat említette, ahol erőre lépést látunk. Ugyanakkor meg kell néznünk azt is, hogy hol tartunk most. Amikor a programokról beszélt, akkor említette a bizalom kifejezést, és amit nagyon gyakran hallottam a bizottságtól és a tanástól is az utóbbi napokban, az a lehetetlen. Mind a kettő különböző értelmezési lehetőségeket nyújt, hogyha megnézzük az utóbbi napok fejleményeit. Tegnap a Koreper ülésezett, és ott arról volt szó, hogy egy olyan cikk, amely a parlamenti javaslatra épül, ezt beépítik-e a tanácsi javaslatba annak érdekében, hogy egy jogilag kötelező eljárást garantáljanak, nevezetesen, hogy az európai adatokat európai területen értékelik, és nem adják át adat tömegként az USA-ba, és akkor ezáltal a bulk data transfer problémája is középtávon megoldható. A koordinátorok Tegnap arra kérték az elnököt, hogy a soros elnökség egy levelet küldjön az érintetthez. Tegnap azonban éjjel fél tizenkettőkor kaptam csak egy telefonhívást Madridból a spanyol elnökség részéről, és hát ez egy kicsit késő, már csak azért is, mert 7 órakor kellett a nagykövettel tárgyalnom. Mellesleg a koreper ülés miatt egész nap elérhető voltam, tehát hogyha lett volna egy probléma, és például a bizottság is ugye ezt tudta volna, akkor lehetett volna beszélnünk. Ez a három éves idő, ami eltelt, ez fordulópontot jelent, úgy tűnik. Ugyanis tegnap úgy tűnik, hogy egy új pontot vetettünk fel. Legkésőbb hétfő óta a tanács számára ismeretes, hogy három év telt el. És a soron következő belga elnökség szintén kidolgozott egy tervezetet, és azt arról biztosítottak, hogy ezt eljutatják a koreperhez, mert sajnos a jelenlegi elnökség ezt nem tette még meg. Tegnap pedig a korepertől az a hír jutott el hozzánk, hogy a hazámon kívül egyetlen tagállam sem, kép, sem hajlandó ezt a három éves időtartamot támogatni. Ezt a javaslatot már enyhítettük, mert eredetileg a szerződés automatikus felmondása szerepelt a javaslatban, akkor, hogyha a három éves időtartam alatt nem sikerül az adatokat Európába, Európában tartani. Nehézségünk, nehéz volt számunkra elfogadni azt, hogy az angol változatban szerepelt shall consider to renew. Ez pedig mindössze egy lehetséges felülvizsgálatot jelent, és éppen ezért kevesebb a vártnál. Tegnap azt hallhattuk, hogy ez a három év, ez lehetetlenség. Azért, mert az Egyesült Államokkal egyeztetni kellene, és éppen ezért ez nem keresztül vihető. Engedjék meg, hogy megjegyezzem, hogy ez így nem helyes. Ugyanis egy egyoldalú megállapodásról van szó az Európai Unió intézményein belül, hogy megállapodjanak a rendszer létrehozásában, és eh, amennyiben ez a rendszer nem jön létre, a megállapodást át kell dolgozni, illetve fel kell mondani. Azt mondták, hogy azért sem lehetséges ez, mert 5 éve hatályos a megállapodás. Ez nem így van, mert 5 éves hatája jön létre, de aztán automatikusan megújítható. Tehát nincs egy konkrét lejárati időpontja, tehát tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy 3, 4, 2 vagy 7 évet írunk oda, hogyha a megállapodásra hivatkozunk. Aztán azt is jelezték irányomban, hogy csak nyomos okból lehet felmondani a megállapodást. Valóban az egyes cikk ezt tartalmazza, de az is szerepel, hogy hat hónapos határidővel fel lehet mondani a megállapodás nyomós ok nélkül. Összességében körülbelül éjfél táján az merült fel bennem, hogy egyáltalán elolvasták ezt a megállapodást. És ami eléggé bosszant, az az, hogy a parlamentet, illetve engem ebben az esetben kész tények elé állítanak, és azt mondják, hogy írásos eljárás lép életbe, és ezt követően semmit nem lehet már változtatni. Elég hosszú ideig lehetőségünk nyílt arra, hiszen a parlament felelősségteljesen és gyorsan végezte a munkáját. Hallhatta, talán más frakciók részéről is hallani fogja, hogy nem akartunk minden pontot presztízs kérdésé alakítani, hanem mindössze két alapvető követelést fogalmaztunk meg a bizottság irányába, de itt a szöveg végleges változata még nincs meg, illetve a kötelező érvényű nyilatkozat a tanács irányába. Arra vonatkozóan, hogy létre kell hozni ezt a rendszert. Ha pedig nem, akkor fel lehet mondani a megállapodást. A három év azért politikailag jelentős, mert a parlament kérte, hogy sor kerüljön a, mód, a megállapodás módosítására. Meg kell állapítani tehát, hogy 2013-ban majd, hogy teljesültek-e a feltételek. A tanács, illetve a bizottság lenne felelős ebben a kérdésben, de nem várhatjuk el azt, hogy egy új parlament, illetve egy új bizottság ugyanilyen módon támogatja majd ezt a megállapodást. Az egész érvelés hogy majd felmondják ezt a megállapodást, azt jelzi, hogy a tagállamok részéről nincs hajlandóság arra vonatkozóan, hogy létrehozzanak egy ilyen rendszert, amelynek keretében Európában kerülne sor az adatok értékelésére. A bizalom azt kell mondjam, hogy megrendült. Tegnap a Koreper ülés jelentéseit olvastam, és sajnálatosnak tartom, hogy a bizottság, illetve a soros elnökség is egy adott formában fogalmaznak a parlament irányába, és másképpen a tanács irányába. A bizottság magasabb szinten, egészen a biztosi szintig azt garantálták, hogy a parlament álláspontját figyelembe veszik majd a tanácsban, a spanyol elnökség pedig a nagykövetén keresztül azt jelezte, hogy igen, ezt képviselik majd. Nincs okom azt feltételezni, hogy hamisak ezek a jelentések, de nem támogatták az álláspontunkat. Azt mondják tehát, hogy ez egy nem keresztülvihető álláspont, és éppen ezért nem javasolják a támogatását. Ha ez így van, akkor szeretném tudni, hogy nekem ezt vajon miért nem mondták így közvetlenül. A kifejezés ugye ez, hogy lehetetlenség, ennek is van egy érdekes jelentése, hiszen két héttel ezelőtt még minden lehetetlen volt, ami most már realitásnak tűnik. Például a módosítás, a megállapodás módosítása. Két nappal ezelőtt egy amerikai tisztviselő jött ide, hogy ezt lehetővé tegye. Egy tanácsi határozat megváltoztatása két hete még szintén lehetetlen volt, de aztán most úgy tűnik, hogy mégis megoldható. És hát számomra felmerül a kérdés, hogy ha tudunk kommunikálni, akkor ezt miért nem használjuk ki, miért nem tudunk bizalommal egymással beszélni és nyitott lapokkal játszani. Egyfelől kapunk biztosítékokat, másfelől azonban másképpen járnak el. Emlékeztetnék arra, hogy itt együttdöntés keretében mozgunk, és a soros elnökség nem határozhatja meg a tempót, hanem tisztességes együttműködésre kell törekedni az intézmények között. Ha önök azt várják el tőlünk, hogy júliusban szavazzunk, akkor én viszont azt várom el, hogy ez a három év teljesüljön, főleg tekintettel arra, hogy hétfőket szerdán a frakciómmal az önök gyönyörű városában, Bilbaoban leszek, Ugyanakkor a jövő héten, ha júliusban tényleg szavazni akarunk, akkor itt a bizottságban is döntenünk kell, kell, hogy írjunk egy állásfoglalást. És hát a lehetetlen itt is sajátos értelmezés nyer, hogy vajon lehetséges-e lesz elkészíteni ezt a jelentést. Mert ezt le is kell fordítani, és hát láthatja, hogy nekem a német az anyanyelvem, nem pedig az angol. Úgyhogy le is kell fordítani majd ezt a jelentést. Ebben a tekintetben tehát én azt szeretném, hogy mozgásba lépjen a tanács, és ne késztények elé állítsanak bennünket. Főleg, mivel a koreperülés előtt az önök nagykövetével telefonáltam, és amikor kritikussá vált a helyzet, akkor már semmilyen visszajelzést nem kaptam a korepertől. Tegnap délután egytől megpróbáltam elérni a képviselőket, a tagokat, miután tudomásomra jutott, hogy akadoznak a tárgyalások. Ha pedig mi késznek kell, hogy legyünk, ha nehézségekbe ütközünk, akkor azt várom el, hogy a telefon másik oldalán is legyen egy beszélgető partner, aki kész arra, hogy megoldást találjon velünk együtt. Érdekelne tehát, hogy mindezt hogyan értékelik, hiszen az, hogy mi a lehetetlen, ez azt hiszem, hogy már nem adott, ha figyelme vesszük, hogy mi minden vált azóta lehetővé. Por los verdes, tiene la palabra el señor Romeva. Köszönöm a zöldek nevében, Roméva úr. Köszönöm. Számos kérdés már elhangzott, úgyhogy az idő miatt ha megengedi, akkor rögtön a lényegre térnék. Miniszter úr, ismételten szeretnék köszönetet mondani, és emlékeztetném önöket arra, amit eddig hallhattunk. Az igazság az, hogy amikor a parlamentben szavaztunk, akkor nyomós okok is elhangzottak, érvek a frakciók részéről a swift kapcsolatban, az adatok továbbításával kapcsolatban, hogy miért nem vonták be a parlamentet ebbe a tárgyalási folyamatba. Ez nagyon fontos, de nem ez az egyetlen dolog. Nem az egyetlen, ami miatt jó néhány frakció, mint például az én frakcióm, szembe helyezkedett ezzel a kérdéssel. Akkor felvetettük méghozzá nagyon határozottan, hogy mi is a tulajdonképpeni probléma. Attól tartok, hogy ez a probléma még mindig létezik, méghozzá az, hogy ezen hónapok során sohasem kaptunk egy egyértelmű dokumentumot, amelyből kiderült volna, hogy Európából az USA-ba kerülnek az adatok a jelenlegi formában. És ez a lényegi probléma. Beszélhetünk persze az eljárásbeli kérdésekről, amelyek szerintem lényegesek, de nem ez, de ez nem minden. Hogyha az érdemi kérdéseket nem közelítjük meg, akkor nehezen beszélhetünk majd arról, hogy Egyrészt ugye szükséges, másrészt pedig hasznos ez az eszköz, de ugyanakkor kockázatai is vannak. Mert például európai törvények és alapjogok sérülhetnek. Ez a vita pedig, hangsúlyozom, hogy még nem tisztázott, úgyhogy a tanács, illetve a bizottság is szeretné minél hamarabb lezárni ezt a megállapodást júliusban, de hallhattuk, hogy ez azért annyira nem könnyű. Láthattuk ezt már korábban is, és látjuk majd megint, hogy nem olyan egyszerű azért itt a parlamentben megszerezni a kellő támogatást ahhoz, hogy ezt az egészet tető alá hozzuk. Tehát óvatosságra intenék, és felelősséget kérnék mindenkitől. Mert figyelembe kell vennünk azt, hogy mi a szükséges, és melyek a kockázatok. Ha megengedik, akkor egy témáról szólnék, egy konkrét kérdésről. A bevándorlókat befogadó központok európai szinten, különös tekintettel azok, amelyek esetében problémák merültek fel például Spanyolországban, és amelyek különös figyelmet igényelnek, már pedig azt hiszem, hogy ezt a figyelmet eddig még nem adták meg, nem kapták meg. Nem tudom, hogy az elnökség foglalkozott -e ezzel, illetve konkrét intézkedéseket kilátásba helyezette. Köszönöm. Köszönöm, Kirkhop úr. President, Önök um, úr, én szintén a TFTP-re koncentrálom a megállapításaimat, de a miniszter megállapításainak fényében, a transatlanti kapcsolatok fényében, az EU és az USA kapcsolatok fényében. Itt több kérdés is van függőben, például a terrorizmus ellenes harc, ahol igen, fontosak a kapcsolatok. Szeretném, hogyha a miniszter foglalkozna az általános kapcsolatokkal az EU és az USA között. A legutóbbi nyilatkozat fényében, illetve a PNR ügy fényében, amely nagyon érdekes az utóbbi időben. Hogyha a TFTP-re koncentrálok, ami most már jó ideje foglalkoztat bennünket, akkor gratulálok a, a, a Álvaro úrnak, a jelentéstevőnek, és hogyha megnézem, hogy milyen most a tájkép, ahhoz képest, hogy milyen volt, amikor múltkor a parlament elutasította a javaslatokat, most teljesen más ez a táj gratulálni kell az amerikai barátainknak is, ö, sokat javult a kapcsolat, sokkal érdekeltebbek a parlamenttel fenntartott kapcsolatokban, illetve megvitatni velünk olyan kérdéseket, amelyeket korábban nem tettek volna meg, meg ö, változtak a szabályok Lisszabon óta de ö, örülök, ö, hogy az amerikai hatóságok így bánnak az ügyel. Nagyon ö, nyitottan, átláthatóan. Ez nem kritika, miniszter úr, de kell mondjam, hogy egyes EU intézményeink ö, nem olyan segítőkészek, ö, mint az USA egyes hivatalai. De hogy Alvaro úr emlékeztetett rá, ez megállapodás, és azok között vagyok, akik remélik, hogy ezt gyorsan meg lehet kötni, ha bár ez transatlanti megállapodás, ez olyan ügy, amit intézményközi alapon kell megoldani itt Európában. Azt hiszem, hogy az ilyen nemzetközi ö, megállapodásoknál ö, meg kell bizonyosodni ö, afelől, hogy legalább mi egységesek vagyunk, mielőtt amerikai kollégáinkkal tárgyalnánk. Ezért csalódott vagyok, hogy a parlament néhány ízszerű javaslatát figyelmen kívül hagyták. Nem szeretnék túlságosan hosszan szólni, de még lenne egy pár szavam, és utána elhallgatok nagyon szeretném, hogyha a leggyorsabban megoldódna az ügy, és a frakcióm örülne, hogyha júliusban sikerülne megállapodni, mert fennáll egy veszély, vákum van. Ez egy biztonsági kérdés, nagyon komoly kérdés. Nem hiszem, hogy ö, alul kéne értékelnünk ezeket a kérdéseket. Két-három kérdésről is tovább, amit meg kell oldani. Az egyik amiről szólt Alvaro úr, a három éves áttekintés, ez megoldható. Sokat elértünk már, európaiak jelent vannak ebben a folyamatban. Ez nagyon fontos, hogyha jó irányba megyünk tovább, akkor az EU-USA kapcsolatok jó irányba fejlődnek más területeken is, ahol együttműködünk egymás területén a terrorizmus elleni harcban. Ez igen lényeges. Azt hiszem, jelentős előrelépés én nagyon szeretném, hogyha ez folytatódna. Nem szeretném, hogyha le állnánk egy olyan ügyben, ami pici jó indulattal megoldható. Ahogy Álvaro úr mondta, így rövid ütemterv szükséges. Ez mindenki érdeke, nem csak az ön kollégáinak érdeke, hanem az önt követők érdeke is. Ez védi a polgárokat az EU-ban és az USA-ban a terrorizmus ellen. Kérem, ne engedje meg, hogy ez az ügy komplikálódjék, hanem működjünk együtt. Köszönöm szépen, Kirkapop, Taveros úr, Gue. Jó napot kívánok, miniszter úr. Köszönöm szépen a magyarázatokat, amelyeket adott. A TFTP megállapodás, annak alapján, amit hallottunk, 90 millió pénzügyi jelentés megy az USA-ba, blogobam havonta ez. Több mint ezer, több mint egy milliárd üzenet évente Párizsból, Londonba, ami Párizsból, Londonba, mi aztán nem számít bele, de a többire gondolok. Az európai adatokat az európai területeken kell feldolgoz az európai törvények értelmében. Az európai polgárok ö, fognak ö, rólunk véleményt mondani Düsseldorfban, Londonban, máshol. Nem szeretnék, ö, hogyha az ő adataik ö, kikerülnének. Több millió ö, üzenet ö, megy az USA-ba minden hónapban. Ez geopolitikai okokból is megfontolandó. Ö, vannak fontos szomszédaink, Oroszország például, ahol szintén terrorista támadások vannak, harmadik országból finanszírozzák ezt, és ugyanezt fogják kérni tőlünk, mint az amerikaiak. Akkor mit fogunk mondani? Akkor már nem spanyol elnökség lesz, hogyha azt mondják a szomszédaink, hogy az amerikaiaknak odaadjuk az adatokat, nekik miért nem adjuk ki? Az oroszoknak vannak fegyvereik, amikkel tudnak tárgyalni, például az energiaellátás, amelyet leállíthatnak, mint láttuk. ahogy foglalkozott az ügyjel, eh, az nagyon beszédes. Ez belső adatvédelmi kérdés, és ez nagyon foglalkoztat bennünket. Az adatvédelem eh, a eh, megfelelő szavak ellene nincsen biztosítva. Az amerikai törvény nem változott. Az amerikai törvény értelmében az európai polgárok ellen, hogyha nem belföldiek, diszkrimináció van sok szempontból tagállamok lefelebezés szempontjából. Más kérdések is vannak. Miért az Európol foglalkozik ezzel? Az Európolnak az az érdeke, hogy mindenre igent mondjam ez a feladat. Nem szerepel az Európol mandátumában. Van egy adatvédelmi biztos, az EU-ban, ez az ő feladata. Miért nem kapott ebben szerepet? Az Eurojust nincs benne. Miért? Ez lényeg. A tanács mandátuma kimondja, hogy a bizottság meg kell tárgyalja egy független európai joghatóság szerepét. A mandátumot figyelmen kívül hagyták az Europol nem igazságügyi fórum, mivel az Európol ezt nem teheti meg, más kell keresni. Állítólag ez Lisszabonnal kapcsolatos, de ez nem együttes döntés a bizottság és a fehérkáz között, ez a parlament asztala. Van két elem a megállapodásban, amely jó, amely kedvező. Az egyik az ellenőrzés. Tény, hogy a SWIFT kereskedelmi cég Washingtonba küldött egy csomó embert, vagy máshova. Elmentünk Washingtonba, de nem láttuk, hogy, hogy hol történik ez. Egy PowerPoint prezentációt kaptunk, és bemutattak egy űrlapot, adatkérő űrlapot, de nem mond, nem mutatták meg, hogy hol és hogyan dolgozzák feladatokat. Nem bíztak meg eléggé bennünk. Sok személy ö, dolgozik a SWIFT számára meg kell határozni, hogy milyen modalitás szerint járjunk el. Ki fogja ezt meghatározni? A bizottság hogyha azt mondjuk, hogy az európai polgárokat képviselni kell a SWIFT-nél, akkor először az Európai Parlament előtt kell megjelennie az illetőnek. Nem szeretnénk Jacques Bruyère bíró modelljét követni. Ezt nem az amerikaiakkal kell megtárgyalni, itt kell megállapodás a tanács és a parlament között. Az, aki az USA-ban az európai polgárokat képviseli, az európai parlament előtt kell megjelenjék. Más. Alvaro úrnak teljesen igaza van, amikor három évet kér a parlament, az Európai Parlament már régóta dolgozik ezen a témán. Szeretné lezárni ezt az ügyet. Tudom, hogy az elnökség a TFTP ügyel fog ö, foglalkozni, de hát más Spanyolországot vezetni és más Európát vezetni. Mi azért kaptunk mandátumot, hogy az európai polgárt védjük, és ö, így fognak megítélni bennünket. Júliusban vagy szeptemberben, az adáskor ne feledjük el ezeket. Signore onorevole Borghezio per FFD. Grazie. Borghezio úr következik. Ön csak nagyon gyorsan. a ö, spanyol nép egy olyan nép, amely szívemhez közel áll, és szeretnénk ö, részvétünket nyilvánítani a mm, közelmúltban dolgokért, és szeretnénk segíteni, hogy nagyon szigorú normákat fogadjanak el, a vasúti közlekedésben, különösen a gyors vasutak, a nagy sebességű vasutak esetében. A ö, ö, tiltott ö, illegális bevándorlások esetében tudják, mi minden történt, amikor botrányos módon próbáltak megakadályozni a földközi tengeren a bevándorlást. Ezek bilaterális egyezmény alapján történtek. Maroni miniszter úr az olasz miniszter megállapodást kötött Líbiával, olyan megállapodásokat, amelyek lehetővé tették, hogy ne érkezzenek hajók, illetve azok ne köshessenek ki. Hogyan értékelik önök ezt a stratégiát? Nem gondolják, hogy azok az államok, amelyek Málta, Olaszország, Görögország sokkal több támogatást kellene, hogy kapjon az Európai Uniótól? És hol van ez az úgynevezett európai stratégia? Történt-e már valami konkrétum? én úgy gondolom, hogy ez a stratégia nem hogy halad, hanem inkább visszafelé lépeket. Az eredmények, amit a különböző országok elértek, sokkal hatékonyabbak lehetnének abban az esetben, hogyha lenne egy valódi európai stratégia figyelembe véve azt is, hogy milyen a kapcsolat az Európai Unió és ezen országok között, mert az Európai Unió segíti ezen harmadik országokat. Tehát még egyszer ismétlem, a megállapodások, amelyeket az olasz kormány kötött, tulajdonképpen példaértékűek ezen a területen és végez, és egyébként engedje meg, miniszter úr, hogy egy észrevételt tegyek azzal a ö, szlogennal kevesen, amit mondott, hogy határozottság és ö, tolerancia a terrorizmus ügyben senki nem Pinochettet vagy ilyennek vannak itten, tehát szerintem a tolerancia már eleve megvan. De egy olyan súlyos fenyegetéssel szemben, mint a terrorizmus, egyszerűen határozottságról kell tanúbizonyságot tenni. Nem szeretném, hogyha a tolerancia álcája alatt az történne, hogy a, úgy tekintünk a különböző iszlám központokra, mecsetekre, hogy azokhoz hozzá nem lehet nyúlni hogy ezek felszentelt helyei, a, a basz terrorizmus, az iszlám terrorizmus, vagy bármilyen terrorizmusról legyen is szó, és hogy visszaértérjünk még a TFTP-re, úgy gondolom, hogy Európának határozottságról kell tanúbizonyságot adnia a szerződés megkötésével, ugyanis történt előrelépés, van egy kihívás, van egy nemzetközi bűnözés, ami rendkívül veszélyes. Gondoljunk csak a jövőbeni kockázatokra, hogy vegyi anyagokkal és más hasonló anyagokkal milyen támadások történhetnek, és ott van a nemzetközi terrorizmus finanszírozásának problémája. Tehát legyünk határozottak, és menjünk elébe a dolgoknak, figyelembe véve az eredményeket, amiket sikerült így elérnünk. Bronx úr a függetlenek nevében. Köszönöm szépen, elnök úr! Felvetődött már a kérdés a közös európai értékek fontosságáról, és a, az egész Európai Unióval kapcsolatos vita erről szólt ma délelőtt. Szerintem fontos, hogy külön válasszuk az eljárási értékeket, ami segíti a demokráciai versenyt, a szólásszabadságot és egyebeket, és a lényegi értékeket. A politikai értékek nem feltétlenül szükségesek a demokratikus rendszer működéséhez, és itt beszélhetünk szociális liberalizmusról. Nagyon sokan vannak ezek a véleményen, ugyanakkor nem e világos egyeseknek, hogy nem feltétlenül rossz. Tehát az, hogy a az alapértékeknek, a lényegi értékeknek az elfogadásával kezdődik a liberalizmus. Akárhogy is, akármilyen is ez a folyamat, figyelembe kell vennünk az eljárási értékeket, a demokratikus értékeket, ezek mégiscsak fontosak. Nem elegendő a illetve nem szabad, hogy egyszerűen szuponyba zárjuk azokat, akik nem megfelelő következtetést vannak le. Lehet itt a szociális liberalizmusról beszélni. És a ö, egyes esetben a demokratikus ö, értékei sérülnek a szólásszabadságnak, illetve a társulási szabadságoknak. Sok országban láttunk ilyet. Nem vádoljuk sem a teremben ülők bármelyikét, sem az országokat, mert azt hiszem, hogy a legtöbb embernek a kiinduló pontja jó hiszemű. De ezekben az intézményekben is fontos, hogy azt mondhatjuk még azt mondja, amit gondol, hogy elfogadja a szociális liberális értékeinket. Köszönöm szépen. Köszönöm, most pedig az első fordulóban elhangzott kérdések megválaszolásához megadom a szót a miniszter úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Válaszomat szeretném két külön blokkba osztani. Először is eh, a frakcióvezetők, a szóvivők kérdéseire válaszolnék. Ezt követően pedig áttérnék azon kérdésekre, amelyek a TFTP-re vonatkoztak. Van, aki csak a TFTP-ről beszélt, van, aki más eh, kérdések között a TFTP-re is hivatkozott. Először is Díaz de Mera úr hozzászólására reagálnék, akinek egyébként köszönöm az általános támogatást, amelyen a spanyol elnökség munkáját illette. Bizonyos pontosításokat is kért, illetve tisztázást, kezdve a menekültügy témájával. Megjegyeztem már azt korábban is, hogy a spanyol elnökség annak érdekében dolgozott, hogy 2012-ben megvalósuljon a közös menekültügyi rendszer. A svéd elnökség kezdte el ezt a munkát, mi folytattuk, és azt is megemlítettem, hogy fél évvel ezelőtt itt a parlamentben el kellett ismerjem, hogy nem könnyű a menekültügy témája, hanem éppen ellenkezőleg rendkívül nehéz, hiszen a különböző tagállamok érdekei, gyakran egymással ellentétesek. Az álláspontok rendkívül eltérőek, tehát a tanács, az elnökség, illetve a, bizonyos, illetve a bizottság álláspontjai sem egyeznek teljes mértékben, tehát előrelépni egy ilyen bonyolult kérdéskörben rendkívül nehéz. Mit tettünk? Megpróbáltuk megoldani azon kérdéseket, amelyek megérettek a megoldásra. Például létrehoztuk a támogató hivatalt, most folyik az igazgató kiválasztásának folyamata, hamarosan ez lezárul, és szerintünk hamarosan eredményes és hatékony lehet a menekültük területén a tagállamok közti együttműködés, mert ezáltal megoszthatjuk egymással a tapasztalatainkat, úgyhogy ez a hivatal egy jó központ ahhoz, hogy összesítsük a tapasztalatainkat. Diatemira úr azt is említette, hogy nem beszéltem a forrásokról. Ezt követően pedig megpróbáltuk megoldani a többi függőben levő kérdést. Említettem, hogy itt ugye két rendelet és három irányelv szerepelt. Arra törekedtünk, hogy a rendelkezésünkre álló eszközökkel elkezdjük a munkát azért, hogy a rendeletek és az irányelvek is haladjanak. A menekültügyi munkacsoporttal, valamint a Skifával is együtt dolgoztunk. Mind a két bizottsággal egyeztettünk, itt van előttem a menetrend, ebből látható, hogy mikor üléseztünk. Elmondhatom, hogy több alkalommal üléseztünk a munkacsoporttal, a Skifával, hogy megvitassuk a különböző irányelveket, és így megpróbáltuk közelíteni egymáshoz az álláspontokat. Azt is elmondhatom, hogy először is a két eljárásra helyeztük, két irányelvre helyeztük a hangsúlyt, az eljárásokkal, illetve a minősítésekkel kapcsolatos irányelv volt a másik fontos irányelv. Ezeket próbáltuk előmozdítani. Moráis úr említette ezeket, és ehhez hozzátenném, hogy a spanyol elnökség megpróbálta a menekültügyi csomag egészét előbbre vinni, mert számunkra ez a megközelítés jobbnak tűnt, noha egy adott pillanatban külön kell választani az elemeket. Az azonban igaz, hogy vannak a menekültügyi csomagban homogén elemek, és éppen ezért a három irányelvel együtt kell foglalkozni, hogy ezáltal elkerüljük azt, hogy egy irányelv adott esetben átfedjen egy másikat, hogyha időben eltérő szakaszokban foglalkozunk velük. Arra törekedtünk tehát, hogy ez a két irányelv egymással párhuzamosan haladjon, míg a befogadásra kapcsolatos irányelvvel más intenzitásra foglalkoztunk. A Dublini rendelettel is előreléptünk, de nem akarom véka alá rejteni hogy valóban vannak még jelentős különbségek az irányelvek vonatkozásában, és ezek érintik a menekültügyi alapot. Például, hogyha a családtagokat megnézzük, illetve ezeknek a definícióját, a különböző tagállamokban másképpen értelmezik ezt. Vagy például azon feltételek, amelyek mellett befogadják a menedékkérőket, illetve a számukra adott biztosítékok is eltérőek a tagállamokban. Vagy például a Dublini rendelet alkalmazásának felfüggesztése, hogyha menekült áradat éri el egy adott országot. Előreléptünk tehát, megpróbáltunk haladni a különböző irányelvekkel ebben a csomagban, hogy mindegyiket előbbre vigyük, hiszen egy közös megoldásra törekedtünk, de el kell ismerjem, hogy ebben a kérdésben nem könnyű a megoldás, és még nagyon sok munka vár ránk. Nem beszéltem a kíséret nélküli kiskorúakra, mert az államtitkár asszony tegnap beszélt erről, ami pedig a rendőrségi együttműködést illeti, az együttműködés, illetve a nyomozott csoportok közötti különbségre kérdezett rá. Valóban itt van egy különbség az együttműködés, ott bírók és rendőrök közti együttműködésről van szó, úgymond civilek, vagy nem egyenruhás rendőrök. Tehát itt rendőrségi nyomozásról van szó, míg az együttműködés tekintetében ott egyenruhás rendőrökről van szó. Ha például sor kerül egy sport eseményre, mint az Ausztriában néhány évvel ezelőtt megrendezett EB, akkor a különböző rendőrök egyenruhában ott jelen voltak, ez nyomozás volt. Franciaország és Spanyolország között pedig gyakran vannak nyomozási együttműködések például. Vannak ugye, akik civil ruhás rendőrök, mások pedig egyenruhás rendőrök. Tehát az egyik esetben nyomozatról van szó, a másik esetben pedig megelőzésről, például amikor nagy sporteseményekről, vagy egyéb fajta eseményekről, csúcstalálkozókról van szó, ahol szükséges az, hogy a különböző tagállamok rendőrei jelen legyenek és együttműködjenek. Hiszen a különböző tagállamokból érkeznek állampolgárok az ilyen rendezvényekre. Említette az internetes bűnözést is, erre vonatkozóan a következtetések rendkívül jól ki vannak dolgozva, ezeket meg is oszthatom önökkel az Európa hatáskörébe tartozik a pénzkereskedelem, különböző műveleteket végrehajtottak az utóbbi időben ebben a kérdésben. Foglalkozunk tehát ezzel is. És természetesen ebben részt vesznek az életékes rendőri szervek, de nagyon szívesen megosztom önökkel a különböző műveleteket, amelyek nyilvánosak voltak, és sikeresek is egyben. Az Európóra kapcsolatban is kérdezett, lesz még alkalom ezt megvitatni, hiszen 2013-ra kell, hogy elkészüljön az új határozat. Ha engem kérdeznek, hát én annak híve vagyok, hogy bővítsük az Europol hatáskörét, ezt egyértelműen megjegyezhetem, ez a spanyol álláspont, ez az az álláspont, amit az elkövetkezendő időben majd Spanyolország követni fog. Köszönöm a támogatást Claude Moraes részéről. Igaz, hogy a Stockholmi program gyakorlatilag egy kerek egészet jelent, és ebben tükröződnek a különböző tagállamok aggályai. Az is igaz, hogy egyöntetű döntéshozatal gyakran nehéz. A bizottság már meghatározta ugye a prioritásokat, éppen ezért ez rendkívül jelentős. Megvannak tehát a prioritások, megvan az ütemterv is, ami szintén nagyon fontos, a felelősség megosztása is egyértelmű. Tehát nagyon jó ki van dolgozva ez a program, és úgy gondolom, hogy ez alapján jobban meghatározhatjuk a konkrét fellépéseket a különböző érintett felek számára, belétve ugye itt az Európai Bizottságot is. Kérdezte, hogy milyen kilátásaink vannak az együtt döntés kérdésében, ugye a biztosokról is beszélt, Hát tudják, hogy a bel- és igazságügyi minisztériumokat Európában másképpen szervezik meg a különböző országokban. Vannak országok, ahol ezek választása gyakorlatilag egy norma, mint például Spanyolországban, itt általában két minisztériumról van szó, vannak országok, ahol ugyanaz a minisztérium illetékes a két hatáskörben, a bizottságban ugye két külön biztos illetékes, politikailag ez korrekt, de el kell mondjam, hogy valóban ennek megvannak az előnyei és a hátrányai is. Én úgy gondolom, hogy középtávon ennek több előnye van, mint hátránya, de az igazság az, hogy rövid távon, amikor ugye két külön tárcára bomlott az, ami korábban egy tárca volt, nos, nyilván emiatt bizonyos folyamatok késlekednek. Ami pedig a menekültügyi csomag felbontását illeti, erről már szóltam korábban. Úgy gondolom, hogy egy adott pillanatban erre szükség lesz, elsőbséget biztosítani egy adott irányelvnek egy másikkal szemben, de vannak a három irányelvnek közös elemei. Éppen ezért, amint a közös elemek, a horizontális elemek, ugye a közös menekültügyi rendszerben meglesznek, akkor nyilván politikai kritériumokat kell majd követnünk. Végezetül pedig hallhattunk Roméva úr részéről. Roméva úr említette azt, hogy a tagállamokban, illetve Spanyolországban a menekülteket, a bevándorlókat befogadó központok eh, hogyan működnek. Nos, eltérőek ezek eh, tagállamonként. Madridban arra törekszünk, hogy ennek az átláthatóságát eh, javítsuk, a működését, ez egy általános kritérium, amelyet követünk, és feltételezem, hogy ez az, amit ön is szeretett volna tudni. A többi hozzászólás pedig, ha nem tévedek, akkor a TFTP-re vonatkozott, úgyhogy ezekre válaszolnék most röviden. Malmström biztos asszony a plenárison is ugye többször nyilatkozott már erről, úgyhogy mindössze néhány részletre szeretnék rámutatni, illetve Árváró úr hozzászólására, mert azt hiszem, hogy ő az, aki rámutatott a jelenlegi nehézségekre. Az igazság az, hogy sietünk, nem a spanyol elnökség siet, hanem az európai polgárok várják ezt el tőlünk, a tagállamok, a parlament, természetesen az Egyesült Államok is elvárja ezt, hiszen itt egy olyan eszközről van szó, amely a biztonságunkat hivatott javítani. ez pedig ugye mm, most megszakadt, február óta nem kerül sor az adatok továbbítására, és ha megengedik a kifejezést, akkor azt is mondhatnám, hogy most kevesebb a biztonságunk, csökkent a biztonságunk február elejé helyzethez képest. Mindenképpen felelősnek kell azonban lennünk. Azt hiszem, hogy mindenkit sürget az idő, és mindenki szeretné gyorsan megoldani a feladatait. Tisztában voltunk azzal, hogy gyorsan kell előre lépnünk, hogyha megnézzük azt, hogy mit tettünk, akkor azt kell mondjam, hogy az európai eljárásokhoz, folyamatokhoz képest rekordsebességgel haladtunk. A mandátumot a tanács május 10-én hagyta jóvá, márciusban. Március 24-én került sor a javaslatra, ezt ugye május 10-én hagyta jóvá a tanács, május 8-án a parlament is elfogadott egy állásfoglalást, most pedig júniusban vagyunk, és már megállapodásról beszélünk, tehát valóban sürget bennünket az idő, minél gyorsabban, minél sevesebben kell előrelépnünk. És azt hiszem, hogy mindannyian felelősségteljesen jártunk el. Európában, illetve az Egyesült Államokban is. Úgy gondolom, hogy elég rugalmasnak mutatkoztak a tárgyalások során. Általánosságban véve pedig a TFTP jelenlegi tervezete megváltozott? Ahhoz képest, amit a parlament korábban elvetett? Nos, én azt mondhatnám, hogy igen, lényegesen megváltozott, méghozzá abba az irányba, amelyet az Európai Parlament akart. És azt mondom, hogy az Európai Parlament, mert a parlament mondott nemet erre, a bizottság igent mondott, a tanács igent mondott, a parlament pedig nemet mondott. Tehát az új szerződésben szereplő változások, el kell, hogy ismerjük, ezek a parlament nemleges válaszának az eredménye. Nem esik nehezemre ezt elismerni, de szeretném lehang- leszögezni, hogy valóban alapvető változásokat hajtottunk végre. Az arányosság elve tekintetében most például nagyobb az átláthatóság az Egyesült Államokban a felülvizsgálat, az ellenőrzés kérdésében, mert Európa jelen lesz az ellenőrzés során, Természetesen az USA kötelezettséget vállalt annak érdekében is, hogy legyen egy európai TFTP, mert mindannyian ezt szeretnénk. Jelentősen javítjuk az adatvédelmet is, ami a különböző mechanizmusokat illeti. Elismertük, hogy vannak jogi, illetve administratív mechanizmusok, amelyek az Egyesült Államok jogszabályaiban nem diszkriminatívak az európai polgárokkal szemben vannak objektív korlátozások a harmadik országokba való adattovábbítás kérdésében, tehát számos olyan elem beépült a megállapodásba, amelynek hatály, amelynek futamideje 5 év. Tehát ez a TFTP megállapodás eltér a korábbi TFTP megállapodástól, amit a parlament elvetett. Lényegesen eltér a mostani megállapodás. A parlamenti kérések, illetve javaslatok nagy részét beépítettük, Azért, mert az Egyesült Államok rugalmas volt, és azért, mert a bizottság is úgy gondolom, hogy kielégítő módon vezényelte a tárgyalásokat. Ezt követően pedig szeretnék arra emlékeztetni, hogy ennek a vitának mi volt a vége. Ha jól emlékszem, akkor június 9-én járt itt Malmström asszony, és felvázolta a megállapodás lényegi elemeit meghallgatta a frakciók javaslatait, és tulajdonképpen egy másik megállapodást kötött meg, mert a végleges megállapodásba, amelyet az USA-val 10-én megkötött, már beépítette a parlamenti javaslatokat. Tehát üléseztek a frakciók, és a korábbi megállapodást megváltoztattuk. A tanács szintén szerette volna beépíteni, szerette volna figyelembe venni nem csak a tagállamok, hanem az itteni frakciók aggájait is, és éppen ezért a tanácsban is bizonyos változtatásokat eszközöltünk, annak érdekében, hogy a parlamenti frakciók kéréseit vegyük figyelembe, amelyek még akkor a szerződés szövegében nem szerepeltek. És valóban meggyőztük a tagállamok, a bizottságot és az Egyesült Államokat arról, hogy meg kell nyitni ismételten ezt a megállapodást. A 12-es cikk első pontját megváltoztattuk, úgyhogy látható, hogy az Európai Unió képviselője jelen lesz az adatok kezelése során az Egyesült Államokban, amikor erre sor kerül, a SWIFT vállalat képviselőivel együtt. Tehát valaki jelen lesz az, EU, az Európai Unióból, aki nyomon követi ott az Egyesült Államokban a SWIFT működését. Ez pedig olyas valami, ami miatt módosítanunk kellett a 12-es cikket, és ez messze menőleg a parlamenti javaslatnak felel meg. Akkor változtattuk meg a megállapodást, amikor a bizottság ezt már aláírta, mert valóban sikerült meggyőznünk az Egyesült Államokat és a bizottságot, hogy nyissák meg újból ezt a folyamatot és módosítsák a cikket a tanács egyéb kérdésekre is kikívánt térni, és éppen ezért gyakran találkoztunk a frakciókkal. Természetesen Álvaro úrral is többször beszélgetünk ezen kérdésekről. Így például beépítettünk egy tanácsi nyilatkozatot, amelynek értelmében, ha egy adott pillanatban az Egyesült Államokkal megállapodás születik az adatok továbbításáról, akkor ez a TFTP megállapodásban kellőképpen tükröződni fog. Tehát a parlamentnek ezt a kérését figyelembe vettük. A tanács átvette ezt a kérést, és ez nagyon is észszerű. Ha az amerikaiakkal egy globális megállapodást érünk el az adat védelemről, akkor ezt mindenképpen tükrözni kell a TFTP megállapodásban, és ez így szerepel egy tanácsi határozatban is, amely pontosan azért született meg, mert a parlament jelezte ezt a kérését. Vannak persze az Európolla kapcsolatos kérések is. Az Európol igazságügyi ellenőrzéssel bír, természetesen ilyen létezik, tehát az Europol minden egyes lépését ellenőrzésnek kell alávetni, ez így van. De hogy ezen aggályra reagáljunk, amelyet ugye a parlament fogalmazott meg, illetve egyes tagállamok, a tanács egyértelmű állást foglalt, és meghatározta azt, hogy milyen feltételek mellett lesz az Europol illetékes annak ellenőrzésére, hogy az Egyesült Államok eleget teszi a feltételeknek. Tehát itt pillanatnyira pusztán arról van szó, hogy ellenőrizni kell, hogy az, amit az Egyesült Államok kér, ez a megállapodás tartalmával összhangban van-e. Jelen pillanatban ezt tartalmazza a megállapodás, de persze, hogyha a térképi megállapodás szükségesé teszi, akkor ezt módosítani lehet. Tehát volt két tanácsi állásfoglalás, amely pontosan ezen a héten a parlamenti aggályokat próbálta figyelembe venni, illetve a 12-es cikket módosítottuk annak érdekében, hogy egy speciális parlamenti kérést figyelembe vegyünk a SWIFT műveletek ellenőrzésére vonatkozóan. Igaz, hogy voltak Álvarónak javaslatai, amelyekről beszéltünk. A tanács figyelt, odafigyelt ezen módosításokra, odafigyelt ezen kérésekre, de hát álvaró, úr, elmondhatom, hogy mit tettünk. Más kérdés az, hogy teljes mértékben 100%-ig figyelembe vettük a kéréseit. Bizonyos kéréseket igen. Így például a tanácsi határozatba, a kettes cikkbe beépítettük azt a kötelezettségvállalást a bizottság részéről, hogy lehetővé tegye egy európai TFTP megállapodás létrejöttét. Ez szerepel a határozatban, tehát ez jogilag kötelező érvényű. És ez egy olyan döntés, amelyet tegnap előtt hoztunk, amikor Álvaróról úrral, illetve a bizottsággal egyeztettünk. Tehát összefoglalásképpen, ami egy tanácsi következtetésnek indult, pusztán egy ajánlásnak, az ma a tegnapi koreper döntést követően most már egy jogilag kötelező érvényű cikk ebben a határozatban. Tehát a bizottság számára kötelező megteremteni a jogi keretet egy európai TFTP megállapodáshoz. Ez pedig egy első elkerülhetetlen lépés ahhoz, hogy ez az európai TFTP létrejöjjön. A bizottságnak egy éve van ehhez, tehát már az idő határt is, a határidőt is megszabtuk, és ez az a keret, amely által a TFTP megállapodás létrejöhet. Egy harmadik cikket is beépítettünk a határozatba, és ez leszögezi, hogy ha 5 éven belül nincs európai TFTP megállapodás, akkor a felülvizsgálatban figyelembe kell venni ezen európai TFTP megállapodás nem létezését. Tehát itt azt mondjuk, hogy ezt meg kell tegyük, ha pedig nem tesszük meg, akkor bizonyos olyan megfontolások, amelyeket most jóvá hagytunk, ezeket felül kell vizsgálni. Például, ami az Europol szerepét illeti. Hogy miért 5 év lett ez az időtartam? Nos, azért, mert 5 év a megállapodás futamideje. Valóban ezt felül lehet vizsgálni, 6 havonta, de ami nem tűnik észszerűnek számomra, és ezt szeretném egyértelműen kifejteni, hogy egy jogilag kötelezővényű döntést hozzunk, amely tulajdonképpen a következőt mondja. Ha Európa nem szervezi meg az európai TFTP megállapodást, akkor három éven belül hatáját veszti az USA-val kötött megállapodást. Tehát, hogyha mi európaiak nem tudjuk ezt a megállapodást megkötni, akkor ennek eredménye az, hogy az USA-val kötött megállapodás, amelynek hatája öt éves, három éves lesz. Hát azt hiszem, hogy ezt az Egyesült Államoknak elég nehéz eladni, mert ez egyfajta egyoldalú felülvizsgálat lenne. Az öt év helyett három év. Ugyanakkor ez egy olyan felülvizsgálat, amit az európaiak hajtalának végre, tehát ha nem tesszük meg, akkor automatikusan felülvizsgáljuk az USA-val kötött öt éves megállapodást, hát azt kell mondjam, hogy ez alig ha védhető álláspont. A három év az utolsó napokig egyáltalán nem volt terítéken, nem szerepelt az parlamenti állásfoglalásban, illetve az adatvédelmi hatóság által elkészített anyagban sem. Ott sem szerepelt a három év, hanem egy észszerű időszak. Tehát ez a három év, ez az utóbbi napokban ütötte fel a fejét, és azt kell mondjam, hogy ez nem elfogadható. Nem akarok a jogi részletekbe belemenni, mert a tanácsban vannak jogi szakértők, akik nem értenek egyet ezzel a megfogalmazással. Egész egyszerűen azért, mert ellentmondásos, ellentmond a megállapodás időtartamának. Jogi szempontból tehát ez egy felülvizsgálati záradék, egy egyoldalú felülvizsgálati záradék, amelynek értelmében három éven belül egy oldalon felül kellene vizsgálni egy öt évre szóló megállapodást hát el kell ismerni, hogy ez azért elég bonyolult. Miután ugye hónapokig folyt a vita az USA-val, és miután aláírtuk azt, hogy 5 éves lesz a megállapodás. Lehetséges lenne, és lassan be is fejezem, hogyha az egyik érintett fél, az európai TFTP megállapodás létrehozásában érintett fél azt szeretné, hogy ez a TFTP pusztán három évre szóljon, akkor minden további nélkül megakadályozhatná azt, hogy ez életbe lépjen. Elég az, hogyha a tanács, a parlament vagy a bizottság vagy egy adott tagállamokból álló csoport nem akarja, hogy öt évre szóljon ez, hanem három évre, akkor elég, hogyha ez, az, ez a fél ezt így kívánja, mert akkor ezt megvalósíthatja. Egész egyszerűen elleneznie kell az európai TFTP-t. Tehát Európának megadjuk azt a képességet, hogy megszegjen egy olyan szerződést, amely öt évre szól. Azt hiszem, hogy a tárgyalások jelenlegi szakaszában ez nem helytálló. De még egyszer hangsúlyoznám, hogy az Európai Parlament álláspontját a tárgyalások utolsó szakaszában figyelembe vettük, A 12 per 1-es cikket újra tárgyaltuk, az európai TFTP-ről beszéltünk, az Europol helyzetét is figyelembe vesztük, az adatvédelmet, tehát úgy gondolom, hogy a jelenlegi szerződés jelentős mértékben tartalmazza mindazt, amit szeretnénk. Nincs olyan szerződés a világon, amely az érdekelt felek, 100%, érdekelt felek igényeit 100%-ig figyelembe veszi, de azt hiszem, hogy komoly erőfeszítést tettünk, úgyhogy érdemes lenne jóváhagyni ezt a szerződést mert a polgárok védelmét szolgálja ez itt Európában is világszerte is. Köszönöm szépen, elnök úr! Estamos muy severamente... Köszönöm szépen! Tisztelt kollégák, nagyon szorít bennünket az idő, úgyhogy arra kérnék mindenkit, hogy röviden szóljon, mert hogyha valakitől megvonják a mikrofont, akkor azt hiszem, hogy joggal panaszkodhat, de itt egy nagyon lényeges kérdésről van szó, rendkívül vitás kérdés, az egyik legvitatottabb, amelyet megvitattunk itt a parlamentben, de azért az idő véges, úgyhogy lezárjuk a hozzászólók listáját, és mindenkinek két percet tudunk csak biztosítani, hogy aztán a miniszter úr választathasson a kérdésekre. De emlékeztetnék arra, hogy mindezt számos alkalommal megvitattuk már, és nincs olyan vélemény, illetve álláspont, amely nem ismételné meg a korábban már elhangzott álláspontokat. Hiszen számtalan alkalommal beszéltünk már erről a kényes dossziéről. Úgyhogy először is nem. Tavares úr, kérném szépen, ezt nem most vitatjuk meg először, nagyon rugalmasak voltunk, nagyon rugalmasak voltunk, több alkalommal beszéltünk már erről. Ha megengedi, hogy ezt az ügyrendet kérdést felvessem, azt mondta, hogy csak az FTP téma lesz. Rajta volt a Libe bizottságnak a napirendjén tegnap. Már halasztották el, és most pedig nincsen a napirenden a TFP pont, és éppen ezért lehetősége van a miniszter úrnak, hogy ne válaszoljon erre és én ezt mindenképpen szeretném, hogyha bekerülne a jegyzőkönyvbe, hogy a jogi szolgálatot megkérjük, hogy az, Európa, az Európolnak a liszabonizálásáról legyen egy kérdés. Elnök, a javaslatot felírtam, de most közgyük, és arra emlék, erre emlékeztetnék, hogy 9 volt eredetileg Álvaro úrnak a, az időpontja, aztán átállt kellett szerveznünk, és ezért az TFPT-t ide tettük, és most a globális vitát folytatjuk. De a TFP-vel majd foglalkozunk. Jobb, hogyha most folytatjuk, és második fordulót, és kérem, hogy mindenki tartsa magát szigorúan a maximálisan két perchez. Buszutil úr, köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Rubalkába úrnak a hogy az elmúlt hat hónapban végzett munkáját. Nagyon nagyra értékeltük, különösen azt, amit a SIFT munkával kapcsolatban végzett, illetve azt, amit az elnökség az elmúlt napokban végzett. Szeretnék -e, én is csatlakozni Jonathan Fordulhoz, és e, meg megköszöni az összes munkát, és mindazt, amit a főigazgatóság és mások is tettek ezzel a nagyon fontos kérdéssel kapcsolatban. Gondolom, hogy hiányozni fog ez a bizottság önnek, és lehet, hogy lesznek, akik majd most inkább az IMKO-ba mennének, de mindenképpen köszönöm a munkát, amit végtek. Én most a TFTP-re koncentrálok. Egyetértek önnel, miniszter úr, hogy nagy eredményt értünk el, jelentős előrelépés történt, és biztos, hogy sok minden történt február óta. Éppen azért, mert a kettős megközelítést alkalmazzuk, és ez az, amit a parlament szeretett volna bemutatni. Ezzel a kettős megközelítés alatt azt értjük, hogy egy fog, elfogadjuk azt, hogy az adatok, ö, tömegadatok kezdenek átadni, átadásra két feltétellel. Úgy, hogy ez az átadás szigorú ellenőrzés mellett történik, a másik pedig az, hogy kötelezettség vállalunk arra, hogy befejezzük majd az adatok átadását azzal, hogy egy új e, TFP jön létre, TFTP jön létre. Ez a két feltétel, de ez még nem, ezt még nem értük el. Ez a, az üzenetem az ön számára, miniszter úr, még nem lejátszott játszma, még nincs itt az ideje a pesgőbontásnak, még van munka, amit el kell végezni és júliusban kell majd szavaznunk. Ahogy árnyék jelentéstevő kollégám eh, mondta, de nem tud most itt lenni, minőség szemben a gyorsassággal. Még egyszer ismétlem önnek, eh, miniszter úr, itt van a mi eh, jelentős készítünk az önöké. Ezeket az utolsó órákja óráit a spanyol elnökségnek arra kell felhasználni, hogy megfelelő alkú jöjjön részre. Még nincs meg, de ön el tudja érni. Intevelt asszony. Köszönöm szépen. Sajnálom, hogy nagyon kevés megint az időnk, mert a mára áttett téma ez a TFTP és a PNR volt. Ön azt mondta, hogy a megállapodás lényegesen megváltozott. Én ezzel nem tudok egyetérteni, mert a lényege az gyakorlatilag az, hogy tömegadatok kezd, kerülnek átadásra a kérdés az az, hogy csak azokat az adatokat adjuk át, amikre szükség van egy konkrét eset vizsgálatához, vagy ada, tömegadatokat. Az amerikaiak azt akarják, hogy ugye az a kérdés, hogy most a tűt küldjük át, vagy a szénakazlat a tűvel együtt. Itt nincs más lehetőség és itt minden. A 12. Szer, cikk nagyon fontos, jó, de ha az európai TFTP-t veszük, az is nagyon jó, de alapvetően nincs különbség, nem arról van szó, hogy adatokat gyűjtenék ki. És nem érdekes, hogy három év vagy öt éves előírás van. Azért van ez, mert mi azt mondtuk, hogy szeretnénk, hogy a Európában történjen az adatoknak a leválogatása, a kiválasztása, függetlenül attól, hogy ez három vagy öt évbe telik-e. Nem hinném, hogy ez valóban öt évbe kell, hogy teljen. Egyszerűen hihetetlen, ez nem elhihető, és nem tudom elfogadni az öt évet. Ez egyszerűen aránytalan. Szeretném még azt is eh, elmondani, hogy az EDPS-nek a véleménye rendkívül rossz és negatív az egész ügyről. És legalább két eh, tagállam, Németország és eh, Belgium is úgy véli, hogy ez az öt év ez aránytalanul hosszú idő. És akkor még egy dolog, a PNR-rel nagyon kevés az időnk, hogy ezzel foglalkozzunk. Először is az ütemezés, és most a bizottságra tekintek. Ha a bizottság úgy gondolja, hogy a határidő nem tartható a július közepi határidő a PNR-hez, akkor lehet, hogy ez egy nagyon jó ok arra, hogy meghosszabbítsuk a határidőt. Kérem a bizottságot, hogy mondja meg, hogy miért nem lehet E, e, a határidőt módosítani. A másik a tanács és e, a bizottság is azt mondják, hogy nagyon fontos változások voltak az amerikai Privacy Act-ben. Miért nem kapunk mi erről konkrét táma, tájékoztatást? Végeztek-e önök jogi elemzést, hogy ez valóban lényegesen megváltoztatja a meglévő megalapodást? És végül is az ICAO a PNR standardeket most éppen válaszol, változtatja. Miért nem volt ott az Európai Unió, miért nem szólt hozzá, és miért nem kaptunk róla tájékoztatást? A bizottság már kapott parlamenti kértést ezekről az árnyék jelentéstöktől. Coelho úr következik. Um Köszönöm szépen a, az e, spanyol elnökség együttműködési minisztere nek hozzászólása nagyon fontos és hasznos volt. Én mindig nagyra értékeltem a spanyol elnökséggel tartott kapcsolatokat, csak úgy, mint azokat a tájékoztatásokat, amiket kaptunk, például arról az ügynökségről, amely a JAI keretében és a SIS-2 keretében az adatokat fogja kezelni. Az elnökség nekem mindig megadta azokat az információkat, amik kellettek, és ez nagyon hasznos volt, a vízum és a SZISZ migrációs kérdéssel kapcsolatos adatokat. Azonban nem mondhatom ugye el ugyanezt a Románia-Bolgár dosszéval kapcsolatban, úgyhogy ezzel kapcsolatban nem, köz, nem mondhatok köszönetet a spanyol elnökségnek. Ugyanis a parlamenttel folytatott kapcsolat e tekintetben egyszerűen minősíthetetlen volt provokáció volt az a levél, ami elküldésre került. De szerencsére hála Románia és Bulgária nagykövetének végül sikerült a nehézségeket leküzdenünk. Eltekintve ettől az esettől, a spanyol elnökséggel kitűnő volt az együttműködés, Guillaume asszony. Igen, elnök úr, én is szeretnék visszatérni a menekültügyi kérdésekhez. Elismerem, hogy mennyi munkát végezett a spanyol elnökség, ugyanakkor mégiscsak figyelembe kell venni, hogy azon kívül, hogy a közös támogató iroda létrejön, mégiscsak akadályba ütköztek a menekültügyi jogszövegek egy rész, része ezek az akadályok abból ö, erednek, hogy a e, eljárási és elfogadási kérdések és a személyek kezelése problématikus. Nem tudunk most belemenni a részletekbe, de szeretném jelezni, hogy az érv nem figyelmen kívül hagyható, de mégsem teszi jogosá az, hogy a menedéket korlátozzuk. Nyilvánvalóan nagy lesz a késztetés a tagállamok részéről, hogy bizonyos jogszövegeket szeretnének belepasszírozni a csomagba, és úgy gondolják, hogy ezzel előbbre vitték a közös menedékügyi kérdéseket. Az első kérdésem ezzel, hogy ebben a helyzetben ön gondolja, hogy beszélhetünk-e még menekültügyi csomagról és egységes e, menekültügyi politikáról, eh, figyelembe véve azt, hogy ezek a jogszövegek egymással összefonódnak. A második kérdés pedig, hogy az időmet is betartsam, van-e elképzelése arról, hogy eh, milyen ütemezésben eh, itt most a fogadás és a az eljárás, hogy ezek mikorra készülhetnek el. Elképzelhető az, hogy a parlament kap, az Európai Parlament kapjon garanciákat a megvizsgálásukkal kapcsolatban, ezeket akartam kérdezni. Keller asszony. A két percemet átadom. Most nincsen időnk a bevándorlás és a menekült kérdéseknek a megvitatására, mert akkor minden összekeveredik. Csak nagyon röviden a TFTP-ről németül. Egy kicsit meglep a tanács által adott válasz a TFTP kapcsán. Főleg az, hogy úgy gondolják, hogy ez a három éves határidő, ez most egy újdonság, hiszen itt alapvetően arról van szó, hogy a parlament kezdettől fogva azt állította, hogy a tömegadatok továbbítása nem összeegyeztethető az EU joggal. És ezt a helyzetet nem kívánjuk elfogadni hanem számunkra egyértelmű, hogy szeretnénk -e megoldást találni erre, tehát arra, hogy ne kerüljön sor az ilyenfajta adatok továbbítására, hanem egyéni kell, hogy legyen az adatok továbbítása, célirányos, amikor konkrét nyomozati eljárásokról vagy együttműködésről van szó. Azt hiszem, hogy ez eléggé egyértelművé vált, a parlament itt csak egy kellő határidővel hajlandó elfogadni ezt a megállapodást. Úgyhogy kicsit meglep, hogy azt állítja most, hogy ez nem lehetséges hiszen számos nemzetközi megállapodás van, amelyben meghatározzák a határidőket, a feltételeket, amelyek mellett hatályos lesz ez a megállapodás. Ez minden további nélkül lehetséges, úgyhogy nem értem, miért nem lehetséges egy kötelező érvényű határidőt megszabni, és elérni azt, hogy belátható időn belül lehetséges az adatok egyéni továbbítása, illetve egyéni döntéseket hozni erről, ahelyett, hogy továbbra is az ilyen tömegadatokat továbbítjuk. Oh. Thank you very much, uh, Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, miniszter úr, a választ, amelyet adott. Úgy gondolom, hallotta a reakciókból, amelyek eddig elhangzottak. Ez nem új dolog. Két dologról beszélnék A bizottsági tanulmány. Ez jó dolog, de ez benne van a megállapodásban. Szerepel benne, hogy a bizottság bemutat egy tanulmányt, és értékeli az európai TFTP keretet. Ez mindenképpen szerepel a megállapodva, Hát ez duplum, de megnyugtató. Nem értek egyet van vel. A megállapodás nem jár le. Öt év, és automatikusan meghosszabbodik minden évben. Automatikus meghosszabbítás azt jelenti, hogy folytatódik, hogyha ö, nem így lenne hogyha az egyik be akarná fezni, akkor a 21. cikk fölösleges lenne. Mert azt mondja, hogy akár jövő héten, hogyha az egyik fél azt mondja, hogy most ezt a megállapodást fel akarok mondani, akkor azt meg lehet tenni a 21 per 1 a megsérdést célozza, de az más eset. Tehát itt nem értek egyet, és szeretném aláhúzni. A vonakodás a három évellem hogyha a tagállamok és a bizottságok meg lennének arról győződve, hogy három év alatt elérhető a cél, akkor nem kellene erről a vita. A személyes véleményem az, hogy nincs meg a szándék, különben nem érteném, hogy miért van olyan sok nehézség a kapcsolatban, hogy világos dátumot, vagy legalábbis időkeretet adnának, hogy a parlament e mandátum alatt az ellenőrzést gyakorolja. Három év, és ez együtt ö, ö, működés, együttműködés volt, de a vonakodás, vonakodást. Köszönöm, Lutford asszony. Köszönöm, elnök úr. Részt vettem egy nagyon sikeres tárgyalásba a ö, tolmácsolási irányelvről. Ö, az öntől balra ülő úriember ennek a kezdeményezője bizalom légköréről van szó a három intézmény között, és ezért volt a siker. Mindenki nyert vele. Nem látom ezt a bizalmat ebben a SWIFT megállapodás ügyben. Nem látom a dinamikáját. Rendben, javulás van februárhoz képest ez a parlamentnek tudható be. Miért nekünk kell elvégezni ezt a munkát? Ez olyan, mintha mi a bajt keresnénk. Van egy 95-ös tanácsi irányelv, és ezt önöknek képviselnie kellene. eddig is voltak problémák, de nem az USA-val, hanem a többi intézménnyel. Most nem ö, beszélek a bizottságról, ott kérdőjelem van. Ö, nincs meg a ö, politikai szándék, mint ahogy mondta. A ö, az előadó, nem tudom, hogy hihetünk-e önnek, bízhatunk-e önben, segíte az Európai Unió álláspontját képviselni az Atlanti óceán túloldalán. Együtt kell működni az osával a terrorizmus és a komoly bűnözés ellen. Van javulás, de még sok hiba található az Európol az adatoknak a gazdája. De ez az adatvédelmet is kell jelentse. A parlament a az adatok leválogatásában részt fog-e parlament a munkában részt fog-e venni. Rövid átmeneti periódusról beszélt. Hastings úrnak nagyon értékes a vélemény ezzel kapcsolatban, minden kritika ellenére. Tehát kérem a tanácsot, hogy segítsen, nem szeretném elismételni Alvaro úr ö, hogyha felhívja a, ö, az amerikai nagykövetet, akkor gondolom, hogy fél óra múlva van rá. Szóval kérem, segítsen ezt a megállapodást ö, javítani, ö, különben ö, csak egérmacskátékat játszunk. Köszönöm, Jiménez Beszeri lasszony. Köszönöm szépen, miniszter úr. Köszönöm a spanyol elnökség munkájának ismertetését a biztonság területén. Emlékszem, hogy amikor kezdetét vette ez az elnökség, akkor elkötelezték magukat amellett, hogy a terrorizmus áldozatait is védelemmel részesítik. Úgy vélem azonban, hogy a spanyol elnökség nem tette eleget ennek érdekében, hiszen mindössze az európai védelmi határozatot ismertették, ami egy kitűnő kezdeményezés, de ez pusztán a nemi erőszak áldozataival vált nők védelmét szolgálja, nem pedig a terrorizmus áldozatainak védelmét. Éppen ezért örültem volna, hogyha ugye hazámban, ahol ennyire közismert a terrorizmus, konkrét jogszabályt kezdeményeztek volna ezen a területen mert úgy hiszem, hogy a legnagyobb támogatás, amelyet megkaphatnak az áldozatok, az az, hogy ha az illetékes kormány fellép az érdekükben. Említette, hogy a terrorizmussal szemben határozottan és toleráns módon kell küzdeni. Nem igazán értem, hogy mire gondol, hogyan érti ezt a toleranciát, hiszen aki gyermekeket gyilkol meg bombákkal, azzal szemben alig ha lehetünk toleránsak. És van azért egy határ, amikor a tolerancia már nem védhető, és nem értek egyet ezzel pontosan ezért. Úgy gondolom, hogy ezzel ugyanis politikai támogatást nyújtunk a terroristáknak, és a politikai vitáink során gyakran nem vesszük észre, hogy mennyire szükséges, illetve mennyire fontos ez, de ők az intézményeken keresztül keresik ezt a támogatást. Tehát az áldozatokat leginkább szerintem úgy tudjuk védeni, tisztelt képviselők, hogyha valóban zéró toleranciát tudnak tanúsítunk, és a lehető leghatározottabban lépünk fel. Az Egyesült Államokkal és más országokkal is együtt kell működni, amennyiben ugyanúgy vélekednek erről, mint mi, mert szerintem ez a követendő stratégia. Köszönöm, Romero López asszony. Köszönöm, elnök úr. Két, több mint két óra elteltével, ugye azóta tart ez a rendkívül érdekes vita, azt hiszem, hogy még mindig érdemes feltennem a kérdésemet. A hírszerzési szolgálatok teljes mértékben szükségesek és nélkülözhetetlenek a terrorizmus elleni küzdelemhez. Amikor sor, keret, sor került a Nigériából az USA-ba tartó terroristák kísérletének meghiúsítása, akkor az amerikai hatóságok elismerték a kudarcukat. Elismerték, hogy nem tudták megelőzni ezt a merényletet, mert tulajdonképpen egy polgár volt az, aki ezt véghez vitte. Amikor pedig a korábbi szeptember 11-i támadásról volt szó, ugyanez történt, az amerikaiak elismerték akkor is, hogy kudarcot vallott a különböző hírszerzési szolgálatok közti koordináció. Tehát az igaz az, hogy náluk van bizonyos önkritika de azt szeretném kérdezni, hogy vajon mi, az európaiak, kellő módon koordináljuk-e a hírszerző szolgálatainkat? És a nyomozó hatóságaink között megfelelő a koordináció ahhoz, hogy hatékonyak legyünk a terrorizmus elleni küzdelemben. Mert alapvető, hogy ez a koordináció létezzék a nyomozati és a hírszerzési hatóságok között, mert ha nem létezne, akkor nem lenne figyelmeztető rendszerünk sem, amely felhívhatná a figyelmet esetleges merénylet kísérletekre Európában. És ha most arra gondolunk, hogy olyan eszközöket kell létrehozni Európában, mint a TFTP vagy a PNR, amely az alapjogokat sérti, illetve a személyi jogokat sérti, akkor valóban szükségesek ezek az eszközök az európai polgárok számára? a miniszter úr azt mondta, hogy mennyire szükséges ez. Ami azonban igaz, az az, hogy az európai polgárok továbbra is úgy látják, hogy a hírszerzési szolgálatok között nem megfelelő a koordináció. Az én kérdésem tehát a következő lenne. Ha a Belbiztonsági Bizottságban lehetőség nyílik arra, hogy a szokásos módon összegyűjtött adatok központosítása ez létezik, illetve a spanyol elnökség úgy gondolja-e, hogy ezen információs rendszerek koordinációja még javítható. Arányos rendszereket kell ugyanis felhasználnunk a terrorizmus elleni küzdelemben. Lambrinidis úr. <laughs> no, look. Kérem akkor röviden. Igen. Nagyon röviden a Swift-tel kapcsolatban. A szocialisták és demokraták támogatják a kérést, ami a három évre vonatkozik. Kérjük a tanács tegyen meg mindent az utolsó pillanatban, hogy legyen kompromisszum. Egyetértünk azzal, amit Buzotil úr mondott. Nagyon közel állunk a megoldáshoz, csak jó indulat kell minden oldalról. Hosszú utat tettünk meg, szeretnék gratulálni az elnökségnek. Olyan helyzetben vagyok, hogy elismerem, amikor vesztek, de az se zavar, ha nyerek. És azt hiszem, hogy sokat nyertünk parlamentként ezzel a megállapodással nem csak a tanács és a bizottság részéről, hanem az amerikaiak sem gondolták, hogy valaha is megállapodás lesz. Végül nem gondolom, hogy tökéletes lenne ez a megállapodás. Egyáltalán nem az. Mindenki, mindenki és én is az Európollal kapcsolatban agályaink vannak mindenkinek, és nekem is azt kérem, hogy ismerjük el azt a tényt, hogy ez egy konceptuális kérdés és jogi kérdés. Szeretném a bizottságtól kérdezni, kérni, a, hogy legyen egy mód, egy értelmes mód arra, hogy az Európol amíg létezik ebben a megállapodásban, mint ennek a munkának a felelőse, megfelelő felügyelete legyen. Ez azt jelenti, hogy Európai Unió által kinevezett személy kell az EDPS irodából, hogy vizsgálja meg a kéréseket hogyha a bizottság ezt elfogadhatja, megteheti, akkor nagyon sok aggályt eloszlatna a részünkről. Köszönöm szépen. Még két ö, szó rég ö, az adatvédelmi ö, nevében ö, kap először Hastings úr ö, szót két percet. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy röviden hozzászólhatok több képviselő utalt arra a véleményre, amit néhány napja benyújtottam. Ez arra utal, hogy a szöveg jelentősen javul, de még komoly agályok vannak. Az agályok azok azokra problémákra vonatkoznak, amelyeknek tedi nem sikerült megoldani, illetve új problémák is vannak, amik nem a jó irányba viszik el a szöveget. Az alapvető kérdés az, hogy ezekre a agályokkal hogyan kell bánni, és mik a következő lépések, ami a javítást illeti. Ezek kétségtelenek, de nem biztos, hogy az USA-ban a nem USA állampolgárokra ez mennyire terjed ki. Ne feledkezzünk meg arról, hogy folyik a tárgyalás az USA-EU keret megállapodásról. Hogyha sikerül ehhez kötni, határozottan, az egy érdekes opció, és javítja azt a hiányosságot, ami most nyilvánvaló. Másodszorban pedig, ami a többi agályt illeti, ezek a szükségességre és az arányosságra vonatkoznak. Nagyon örülök annak a világos nyelvezetnek, ami a megállapodásban szerepel, és a, az elégséges szót használja. Úgy gondolom, hogy rövid átmeneti időszak hasznos lenne. Hogyha megfelelően hajtják ezt végre, akkor egy közös áttekintési mechanizmus alkalmazható hat hónap után, és utána pedig rendszeresen az áttekintés rövid távon használható arra, hogy javítsuk a fókuszálást. Ez rendkívül fontos, és az Európol nem közhivatal itt érdekellentét van, ezért szükséges az áttekintés. Reményész úr javaslatát támogatom. Szintén, hogyha transatlant ilyen javaslatok születnek, Grafen Fall úr, kérem válaszolj, válaszolj Intfeld asszonynak Köszönöm szépen, hogy mondhatok néhány szót a TFPT-ről is, mert van egy politikai üzenetem is Cecilia Mastroianni-től az önök számára. Mi nem tudott ugyanis itt lenni most. Úgy tűnik, hogy vannak jelentéseik a tanácstól és amik nem igazán felelnek meg annak, ami valójában történik. Az emberek éjjel-nappal dolgoznak, a telefonok legalább észfélig élnek, ez a személyes tapasztalatom, és minden este így van ez. Az elmúlt néhány napban külön kérések érkeztek a háztól, a bizottsághoz is és a tanácshoz is és különösen a megalázó tárgyalás újra megnyitást kérték egy külföldi partnerrel, mindegy, hogy ki a külföldi partner. Nem lett volna szab, ez nem szükséges, egyáltalán nem lett volna erre szükség. A 12-es cikknek a módosítója az önök kérésére megtörtént, hogy hogyan kerülnek ki kinevezés, kinevezésre a bizottsági tagok és így tovább. Ezek majd megvitatásra kerülnek, amikor eljön az ideje. A kulcskérdés, ahogy van, szerintem mindenki látja, az igazi kérdés az az átadás, és az, hogy hogyan ö, ö, adjuk az adatokat, és hogy egyszer majd ne legyen ö, tömeges ö, ömlesztett adatátadás, és nem akarjuk val, ö, hosszabb távon a szénakazlat is átküldeni a tűvel. De amíg nincs megfelelő azonos rendszer az európai területen, az egyetlen lehetőség, az egy ö, terrorista nyomon követő rendszer. Tehát a kérdés az az, hogy mikor tudunk létrehozni egy európai, ennek megfelelő rendszert. Én nem tudom, önök sem tudják, ezért kell ezt a tanácsnak és a parlamentnek megoldania. Ez időbe telik, drága lesz, számos politikai, jogi, technikai kérdést kell megoldani, el, azt vállaltuk, hogy egy éven belül javaslatot teszünk, már ez is nagyon rövid határidő, de meg fogjuk tenni. A megállapodás maga öt évre szól, és úgy rendelkezik a vég, záró rendelkezések között, hogy ez az öt éves időszak automatikusan meghosszabbodik, kivéve, hogyha valamelyik fél másképpen dönt. Tehát felmondható pár, amikor a Bécsi, szerz, Bécsi konvenció értelmében a szerződés pedig önmaga is világosan megmondja. De nem mehetünk bele egy öt éves megállapodásba, és jelezni azt a partnernek és az világ egész részének, hogy mi tulajdonképpen ezt rövidebbnek akarjuk. El, kellett, el kell dönteni, hogy mennyit akarunk. A, és ez a politikai ö, üzenete ö, Cecilia Malmström-től én mondom ezt önöknek az ön jelé, nevében, hogy itten az Európai Unió szavahihetésége és megbízhatósága forog kockán. Van egy fontos megállapodásunk, ami a tanács át fog önöknek adni egyetértés céljából. Egyetértenek vele, vagy nem értenek egyet vele, ez az önök hatásköre a szerződések értelmében. A az időpont, a dátumot úgy gondolom, hogy július 7-én majd eldönték, itt az idő, hogy az uniónak ezt meg kell adnia. Semmi sem lesz másképpen szeptemberbe, ahhoz képest, ami jelenleg van. Tehát az általános hangulat szerintem a bizottság nevében mondhatom, illetve a koreperen ott voltam tegnap, hogy mindent meg kell tenni, ami tőlünk telik annak érdekében, hogy a ház óhajainak eleget tegyünk. És amit már ö, meg tudtunk tenni, azt meg is tettük az igényeiknek meg, ö, nek megfelelően. Most arról van szó, hogy meddig tart az egyezmény, a megalapodás. Az erről maga az egyezmény szól. Ez egy egészen más kérdés, mint az, hogy egy európai TFTP mikor jön létre. A bizottság vállalta, hogy 12 hónap alatt készít egy javaslatot, ez meg fog történni. Utána pedig önöknek és a tanácsnak kell eldönteni, hogy mit csinálnak vele. Önök a jogalkotók, én gondolom, majd lesz valamilyen jogszabály ezt meg fogják csinálni, és természetesen ennek lesznek következményei is de egyáltalán nincs szükség arra, hogy dramatizáljuk a dolgokat, hogy megkérdőjelezzünk valamit, egy, egy nemzetközi szerződést, amit a tanácsmandátuma alapján a bizottság jóhiszeműleg letárgyalt, a partner is jóhiszeműen tárgyalt, ez öt évre van. Tehát nem szabad megkérdőjelezni az időtartamot. És még hogy Stavrosnak válaszoljak, aztán majd elnök szólt, hogy ne siessen, erre mondja, hogy jó, jó, rendben, akkor a PNR-ben írásban fogok válaszolni, mert legalább 5 percre van szükségem. Nagyon, ez ennyire egyszerű. Most akkor Stavrosnak válaszolok. Europol. Europol. Egy Európol van, és van egy felül ügyeleti szervezete adatügyi szempontból egész Európában. A másik, ennek a nemzetközi megállapodásnak a hatása az lesz, hogy a Europol tevékenységét az Európai Bíróság felügyeli e szerződésnek e, megfelelően. Tehát nem arról van szó, hogy az Europol itt ellenőrizetlenül működik. Van neki vezetősége, van felügyeleti szerve, vannak adatvételmiek, és a legfelsőbb felügyelő pedig az Európai Bíróság. Tehát ez a hatása ennek a az állásnak. Nagyon sajnálom, most nem tudom, mit csináljak. Van egy nagyon ö, átfogó ö, válaszom, de ez időbe telik. Intvelt asszony ragaszkodik a válaszához, mert delegációval találkozik PNR ügyben, ezért várja az ön válaszát. Esetleg 30 másodpercet kaphatok, elnök úr? A az árnyék jelentéstevők nevében is elfogadom az írásos választ, hogyha holnapig megkapom, mert Washingtonba utazunk. Ebédre még jobb. És akkor hangsúlyozom, hogy a kérdéseket már többször feltettük írásban a bizottságnak, és sosem kaptunk rá választ, ezért vetettem fel ma újra. Garantálom fog kapni választ. Igen, elnök, ez a, elnök úr, ez az utolsó válaszom itt a bizottság előtt, a jelenlegi ö, hatáskörömben. nagy bár ö, ö, szeretnék köszönetet mondani ö, a bizottság tagjainak is. Ö, elnök, köszönöm szépen, nagyra értékeljük a munkáját. Ez nagyon brit volt, Foldor, nagyon száraz volt. Egy jó idejét, folytató, idejét a karrierének ezzel az ügyjel foglalkozott, és hát igen, elnök, én is szeretnék köszönetet mondani a Libe Bizottság valamennyi tagja nevében. Megértjük, hogy Inzevelt asszony megkapja akkor ö, ebédidőre ö, írásban. Az egy más kérdés, hogy lesz-e neki egyáltalán ebédideje, de most akkor az utolsó pontra ö, térünk rá. Rubákáva úr együtt fogja megválaszolni a kérdéseket. Óriási késésben vagyunk, habár egyértelmű az is, hogy nem első alkalommal vitattuk meg ezt a rendkívül vitatott kérdéskört itt a parlamentben, úgyhogy megértésüket kérem a csúszás miatt, és a segítségüket, hogy ezt kompenzáljuk is, hiszen az igazságügyi miniszter szintén eljön ide most hozzánk. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon rövid leszek, hiszen Jonathan Fall válasza részben megválaszolta már az én kérdéseimet is, például ami az Europol, illetve az igazságügyi ellenőrzését illeti. Egyértelmű, hogy egy nemzetközi szerződés részben ugye módosítja az Europolt létrehozó határozatot, úgyhogy az Europol ezen szerződés égisze alatt tevékenykedik. A tanács ugye így értelmezi ezt a bizottsággal együtt, úgyhogy ez a felvetett problémák egy részét tisztázza. Két dolgot szeretnék megjegyezni. Először is egyértelmű, hogy történt haladás. Azt hiszem, hogy a hozzászólók közül senki sem vitatta, hogy a jelenlegi szerződés lényegesen eltér attól, amelyet a parlament elutasított néhány hónappal ezelőtt. Tehát haladás történt. Hogy ez kielégítő vagy sem, ez más kérdés, de egyértelmű, hogy haladás történt. Az összes intézmény megpróbálta a másikat meghallgatni. A tagállamok is, az Egyesült Államok is meghallgatott bennünket, tehát történt előrelépés egészen tegnap délutánig. A legutóbbi módosítások, amelyeket beépítettünk a tanácsi határozatba, ezek tegnap történtek meg a Koreper ülése alatt, amikor ugye Álvaróral is egyeztettünk, mert ő az előadó itt a Libe Bizottságban. Az is igaz tehát, hogy a kérések 100%-át nem sikerült figyelembe venni, de a tanács tegnap délután a kettes cikkbe beépítette a jogi kötelezettséget a bizottságra nézve, hogy egy éven belül a jogi keretet meg kell, hogy teremtse, amely által egy európai TFTP megállapodás is létrejöhet. A harmadik cikk pedig az öt éves időtartamról szól, ezt felül kell vizsgálnunk a megállapodás fényében, vagy az Egyesült Államokkal felülvizsgálhatjuk a megállapodást, és fel kell tenni majd a kérdést, hogy megszületette a TFTP, ha pedig nem, akkor meghozhatjuk a szükséges döntéseket. Másodszorban. Tehát ugye előrelépés történt. A tanács egyáltalán nem ellenzi azt, hogy legyen egy európai TFTP. Sőt, mi úgy látjuk, hogy a parlament fenntartásait igazából úgy tudjuk tisztázni, hogyha létrehozunk egy európai TFTP megállapodást. Igaz, hogy van egy átmeneti megoldás, amely által ugye egy európai képviselő az adatok kezelésénél az Egyesült Államokban részt vehet. Ez nem egy végleges megoldás, pusztán egy ideiglenes megoldás. így tudjuk ugye a tűt a szénakazaltól elkülöníteni, ahogyan ezt Intefeld asszony is megjegyezte. Csak akkor lehetünk igazából biztosak, hogyha egy európai TFTP megállapodás születik, de mi ezt egyáltalán nem ellenezzük, hanem éppenséggel támogatjuk. A tanács számára az sem akadály, hogy az európai intézmények megállapodjanak, és egy határidőt tűzzünk ki magunk elé ezen megállapodás megkötéséhez. Ha a három intézmény szeretne megállapodni a három évben, akkor ezt megtehetjük, és nem a tanács lesz az, akin múlnik majd ez a döntés. Az Európai Intézmények közti megállapodás azonban kell, hogy szerepeljen a megállapodásban. Amit nem tartok könnyen elfogadhatónak, az az, hogy megérkezünk az Egyesült Államokba, és azt mondjuk, hogy megállapodunk egy európai TFTP megállapodásban. Ha ez azonban nem sikerül, akkor megkérdőjelezzük az egész megállapodást, és felfüggesztjük. Ezt nem tartom észszerűnek, hiszen az amerikaiakkal való megállapodás öt évre szól, és nem attól tettük függővé a három intézmény közti tárgyalást. Tehát szeretnénk megállapodni egy európai TFTP-ben, ha ez így van, akkor a tanács ezzel egyetért. Minden kételyt kizárólag, a tanács szeretné, hogy legyen egy európai megállapodás minél hamarabb. Éppen ezért elfogadtuk Álvaro úr javaslatát, és a határozatba beépítettük a bizottságnak szóló mandátumot, hogy egy éven belül ez a jogi keret létrejöjjön, de nem ettől függhet a SWIFT, ezt nem engedhetjük meg. Hogyha egy európai megállapodást szeretnénk, akkor ezt megoldhatjuk. Aminek azonban nincs értelme, az az, hogy a SWIFT megállapodást függővé tegyük attól, hogy mi megállapodunk-e vagy sem. Nincs értelme az amerikaiaknak azt mondani, hogy ha nincs európai TFTP, mert nem tudtuk megoldani, akkor a veletek 5 évre aláírt megállapodás 3 éves lesz. Ez nem elfogadható a tanács számára, mert nem tartjuk észszerűnek. Tehát igen mondunk a megállapodásra, de nem a feltételre mert ha ezt így akartuk volna, akkor ezt az USA-val is meg kellett volna beszélnünk, és akkor valószínűleg nem öt évben alapodtunk volna meg, vagy három, hanem háromban. Összefoglásképpen tehát egyetértünk a parlament javaslatával, igen, igen, Latford asszony, egyetértünk. Amit nem szeretnénk, az az, hogy a mi pontosabban az USA-val kötött megállapodást attól tegyük függővé, hogy mi képesek leszünk-e megállapodni. A három intézmény kötelezettséget vállalhat egy megállapodás mellett. A tanács ebben partner lesz, de nem szabad a SWIFT-et ettől függővé tennünk. Hiszen itt a mi munkánkról van szó, nem pedig az amerikaiakéről, úgyhogy ennyit tudok ezzel kapcsolatban mondani, elnök úr. Elnök úr. Köszönöm szépen a magyarázatot. Köszönjük, hogy eljött hozzánk, de Hangsúlyoznám, hogy folytatódik az ülés minden további nélkül, hiszen eljön hozzánk az igazságügyi miniszter. que cuidarlas. Dear Kedves kollégák! Kérem, hogy foglaljanak ismételten helyet. Ugyanezt bejelentettem korábban, és tekintettel a csúszásra. Most minden további nélkül köszöntöm a spanyol igazságügyi miniszter Francisco Camányot, aki a soros elnökséget képviseli. Hogy ismertesse velünk a spanyol elnökség következtetéseit, és ezt követően negyed óra erejéig megnyitom a vitát. Kérnék mindenkit, hogy tartsa magát majd ehhez az időkerethez, mivel az előző forduló elhúzódott. Ezt követően pedig akkor a frakció szóvivői, illetve más képviselők is hozzászólhatnak a vitához. Először is akkor most megadom a szót a miniszter úrnak. Muchas gracias. Köszönöm, elnök úr. Köszöntök mindenkit. Tisztelt képviselők, nagy megelégedésemre szolgál, hogy ismételten itt lehetek önök előtt, és mérleget vonhatok a spanyol elnökség annak az igazságügy területén elért eredményeiről. Januárban itt jártam önöknél, akkor kifejtettük a munkaprogramunkat, és akkor a támogatásukat kértem. Most pedig engedjék meg, hogy őszintén köszönetet mondjak az együttműködésükért, amely nagyon hű és gyümölcsöző volt, és amelynek köszönhetően olyan eredményeket érhettünk el, amelyeket azt hiszem bátran nevezhetek pozitívnak. Ezáltal ugyanis hozzájárultunk egy európai igazságügyi térség kialakításához, ami az alapjogokra, a szabadságjogokra épül, és amely a polgárok érdekeit szolgálja. Elnökségünk, elnökségünk szempontjából nagyon fontos volt az Unió számára a kezdeti időszak, amikor is eh, a Lisszaboni szerződés hatályba lépett, a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén alapuló térség szempontjából ez lényeges volt. És eh, a Lisszaboni szerződés hatályba lépése volt az, amely egybeesett az igazságügy térsége szempontjából egy új öt éves program életbelépésével, a Stockholmi programmal, amelyet nekünk kellett útjára indítani. Az elnökség meg kellett, hogy küzdjön azzal a kihívással, hogy rendezetten levezényelje az átmenetet az igazságügyi, a büntetőjogi együttműködés területén. Így kilátásba kellett helyeznünk a szükséges kiigazításokat, hogy kellő sebességgel folytathassuk a munkát. Habár el kell ismerjük, hogy október közepéig a második Barroso bizottság ugye nem kezdte el munkáját. Nem volt tehát könnyű a feladatunk, mert ezen folyamatban, a kezdetekben, amikor is a Lisszaboni szerződés hatályba lépett, az intézmények megfogalmazták irányunkba elvárásaikat, és ezek gyakran ütköztek a problémák, a tulajdonképpeni problémák szokásos kezelésével. Önök is gondolhatják, hogy Reding biztos asszony Gondolok itt többek között arra, hogy Reding asszony hogyan viszonyult a tagállamok két kezdeményezéséhez, amelyet a büntetőjogi együttműködés területén fogalmaztunk meg. A szerződések a büntetőjogi igazságügyi együttműködés területén konkrét kitételeket határoztak meg. A feszültség némileg veszélybe sodorta azt is, hogy az új szerződés értelmében két lényeges területen előrelépjünk. Mind a két terület nagyon fontos és prioritást élvez a jog érvényesülésen alapuló térség szempontjából. Itt ugye a büntetőjogi biztosítékok, illetve az áldozatok védelme a megemlítendő pontok. De kitartással és párbeszéddel folyamatos érveléssel együtt képesek voltunk arra, hogy túllépjünk ezen akadályokon, és számíthattunk ezen folyamatban a Libel szakbizottság felmérhetetlen, felbecsületetértékű támogatására, illetve éppen ezért szeretnék most köszönetet mondani önöknek az együttműködésért. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, engedjék meg, hogy tájékoztassam önöket a legjelentősebb előrelépésekről. Ahogyan azt már megjegyeztem az imént, ez az időszak egybeesett a stokholmi program kezdeti szakaszával. A stokholmi program vonatkozásában számos következtetés levontunk a tanácsban, figyelembe véve a cselekvési tervet, amelyet a bizottság dolgozott ki. Bevezetőmben röviden már érintettem a tolmácsolással és fordítással kapcsolatos irányelvet. Ez az első jogalkotási elem, amelyet a büntetőjogi együttműködés keretében elfogadtunk a Lisszaboni szerződés hatályba lépését követően, és ez megfelel a rendes jogalkotási eljárásnak. Ezen kívül első olvasatban sikerült megállapodásra jutnunk. Emlékeztetnék arra is, hogy ez az első eleme annak az úti tervnek, amelyben a svéd elnökség alatt megállapodtunk. Fokozatos megközelítést kívántunk életbe léptetni, fokozatosan lépésenként kívántunk haladni, és így megerősíteni a büntetőjogi eljárási garanciákat, mert ezek kulcsfontosságú tényezők ahhoz, hogy fokozzuk a kölcsönös bizalmat, mert ez a kölcsönös elismerés elvének, ennek az éremnek a másik oldala. Ez pedig az igazságügyi együttműködés egyik sarokköve. Ez a siker mindenképpen fontos, hogy ösztönözzön bennünket, és határozottan kell előre lépnünk a további viták során is, amikor kidolgozzuk ezen úti terv egyéb elemeit. Beleértve a letartóztatott személy információhoz való jogát, ez lesz ugyanis az a pont, amelyben amelynek kapcsán a bizottságtól várjuk a következő javaslatot. Örülhetünk tehát ennek az eredménynek. És eh, ebben nagy szerepet játszott ez a parlamenti bizottság is, és eh, előadója, Latford asszony, aki a 13 tagállam által eh, előkészített javaslat alapján kezdte meg munkáját és nem azt az anyagot vettek pontként, amelyet az Európai Bizottság terjesztett elő. Én személy szerint úgy gondolom, hogy az alapjogi karta, az Európai Alapjogi Karta a tagállamok és az Unió kezébe egy nagyon fontos eszközt helyez. És éppen ezért minden egyes intézmény komoly hatáskörrel rendelkezik, de senki sem sajátíthatja ki magának ezt az eszközt, hiszen intézményileg mi is értelmezzük az európai polgárok jogait, és senkinek sem szabad egy ilyen folyamatban ezt kizárólagosan saját, sajátjának tekinteni. Együtt működünk tehát, és mind ugyanabba az irányba haladunk, közös megértésre törekszünk, és szerencsére ezt sikerült ezzel az irányelvvel kapcsolatosan megvalósítanunk. Röviden emlékeztetnék arra, hogy milyen vitákat folytattunk. Három súlypontra helyezkedtek ezek, ugye a tolmácsolás, illetve a letartóztatott személy, valamint a jogi képviselők közti tárgyalás, valamint a szóbeli összefoglalás, illetve tolmácsolás, lefordítás, valamint az ehhez való jog a letartóztatott személy számára. Mindezt az eljárás keretében vitattuk meg a parlament és a tanács között. Részt vett a bizottság is, és egyébként mindannyian magas szintű garanciákat kívántunk biztosítani a letartóztatott személy számára. Tisztelt képviselők! Az egyik fő prioritása a spanyol elnökségnek Eh, tudják, hogy az Európai Védelmi Határozat volt. Januárban már kifejtettem, hogy eh, szándékunkban állt az igazságügyi és jogi együttműködés eh, homlokterébe állítani az áldozatokat nem pusztán az őrizetbe vett személy vagy a bűnelkövető jogait kell figyelembe venni, hanem az áldozatokét is, akiket hagyományosan elfelejtenek a jogrendszerek. Az ő védelmüket kell erősíteni, és számukra a jogi tanácsadást, a jogi képviseletet fokozni. Szemináriumot is szerveztünk ezzel kapcsolatban a fél év során, és az informális toledói tanácson is napirenden szerepelt ez a pont. A az unió működéséről szóló szerződés a tagállamokat a büntetőjogi és rendőrségi együttműködés területén hatáskörrel ruházza fel, és erre építve egy európai védelmi határozatot léptettünk életbe 11 egyéb partnerrel. A kompromisszum szellemében dolgoztunk, megpróbáltuk a közös nevezőket megtalálni, és konszenzus képíteni. Ez a feladat rendkívül összetett volt, de ugyanakkor nagy, nagy lendülettel dolgoztunk. Ellentétesek voltak az álláspontok, az intézmények természetéből kifolyólag. A jogi vita során a hangsúlyt arra helyeztük, hogy hogyan értelmezzük a büntető jogot, illetve az együttműködést a Lisszaboni szerződés értelmében. A tagállamok többsége, és ezt a parlament, valamint a bizottság jogi szolgálata is megerősítette, számukra fontos az volt, hogy a büntető jog hatáját megszabjuk, és itt nem az eljárásokra helyezzük a hangsúlyt, hanem az érdemi kérdésekre. Mi korábban is az autonóm és anyagi elemekre helyeztük a hangsúlyt, ez pedig egy korlátok nélküli jogi együttműködést tesz szükségessé a tagállamok között. Független attól, hogy az áldozatok érdekeit szolgáló védelmi határozatot a származási országban mondták-e ki, vagy igazságügyi szervek, vagy másfajta szervek. A mi véleményünk szerint az a fontos, hogy biztosítani kell, hogy a büntetőjog rendelkezzen erről mindkét tagállamban, a kibocsátó és a fogadó tagállamban is. Ha ez fenyegeti vagy veszélyezteti az áldozatot, az áldozat szabadságát és biztonságát. Ezek a mérvadó pontok. A bizottság is ezzel egyetértett, méghozzá úgy, hogy a szerződést rendkívül korlátozó jelleggel értelmeztük. Pusztán eljárás, eljárási szempontból. Ez a jogalkotási javaslat szigorúan a formálisan úgynevezett büntetőjogi eljárásokra vonatkozik, nem pedig azokra, amelyek tartalmukból, vagy tárgyuk, vagy garanciájuk miatt hasonló természetűek. Vannak olyan esetek, amikor az igazságügyi szervek védintézkedéseket határoznak meg az áldozatok védelme céljából, ahogyan az például a családjog esetében előszokott fordulni. De mivel itt ugye egy politikai intézményben vagyunk, azért nem szabad, hogy megtévesztenek, bennünket a látszat. Ki kell térnünk egy másik vetületre is, hogy hogyan is némileg a jogi vita mögé tekintünk, akkor láthatjuk, hogy a különböző kezdeményezések közötti ellentmondások is léteznek. A különböző hatásköröket ugyanis el kell különíteni a tanács és a bizottság között, azóta ugye, hogy létrejött, hatályba lépett a Lisszaboni szerződés. És csak ebből a perspektívából lehet megmagyarázni azt, hogy a bizottság miért ragaszkodott ahhoz, hogy a kezdeményező jogot, hogy a kezdeményező joga mellett kitartson, és nagyon minimalista módon értelmezze a kitételeket, figyelmen kívül hagyva a tanács és a parlament által készített jogi szakvéleményeket. Én személy szerint nos, felkeltette figyelmemet az, hogy továbbra is ilyen formális módon értelmezze a bizottság ezen kérdéseket, noha formálisan csak két jogi vélemény létezik. Az egyik a parlament, a másik pedig a tanács részéről formálisan. A bizottság jogi szolgálata ebben a kérdésben nem dolgozott ki jogi szakvéleményt. Az igazán lényeges kérdés azonban az, hogy ezzel a kezdeményezéssel kapcsolatban egyöntetű a vélemény, ami a politikai célokat illeti. Azon célokat, amelyek elérésére az Európai Védelmi Határozat törekszik. Minden egyes tagállamban és a bizottságon belül is egyetértenek ebben. Ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy ahogyan azt a tanács és a parlament jogi szolgálata is leszögezte, hogy ezen kívül adott a jogalap ahhoz, hogy ezt a kezdeményezést végrehajtsuk. Ezen jogalap, illetve ezen jogi érvek mellett megítélésünk szerint vannak politikai indokok is, amelyek egyértelműen szükségessé teszik azt, hogy ebben a kérdésben, tehát az áldozatok védelme terén megfeledkezzünk a korlátozó formális kritériumokról, és sokkal inkább az indubio viktimát, tehát az áldozat érdekeit helyezzük előtérbe egy európai eszközt hozunk létre, és ezáltal a sérülékeny személyek érdekeit védjük, különös tekintettel azon nőkre, akik a nemek közti erőszak áldozatává válnak. Jogi kételj esetén tehát mindig az áldozat kell, hogy előtérbe kerüljön. Azt hiszem, hogy ezt a megközelítést kell követnünk, lévén, hogy olyan intézmények vagyunk, amelyek a polgárok érdekeit szolgálják ez a létjogosultságunk. A fenyegetett személyek, a nők, akik a családi erőszak áldozatává válnak, ők azok, akik tényleges védelemben kell, hogy részesüljenek a parlament, illetve az európai intézmények részéről. Tisztelt képviselők, ezen jogi megfontolásokból és politikai megfontolásokból döntött a júniusi tanács úgy, hogy a az Európai Védelmi Határozat létrejöjjön, 18 tagállam támogatta ezt, és ezáltal egy hivatkozási pont lehet az együttdöntési eljáráshoz. Szeretnék kitérni még az Egyesült Királyság specifikus helyzetére, ugyanis márciusban jelezte az Egyesült Királyság, hogy élni kíván az úgynevezett opt nel a kormányváltást követően pedig úgy döntött, hogy tartózkodik, azért, hogy átgondolja ezt a helyzetet. Meghallgattuk a tanács jogi szolgálatát, és a jogi szakvéleményt követve megfelelőnek tartjuk, hogy a 3-as cikk 2 pontjára hivatkozzunk a 21-es jegyzőkönyvből, ez Írország és az Egyesült Királyság helyzetére vonatkozik, a, jog, a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésen polott térség vonatkozásában. Így ugyanis az optin hatáját veszítheti, abban az esetben, ha emiatt veszélybe kerül a szóban forgó intézkedés konkrét esetben ugye az intézkedés elfogadása. Ebből kiindulva, a jogi szolgálatok véleményére támaszkodva, brit barátaink most a következő tanácsülésig időt kapnak, és így csatlakozhatnak a többséghez. Vagy pedig úgy dönthetnek, hogy nem vesznek részt ezen intézkedés alkalmazásában. Ha tartjuk magunkat a júniusi tanács ülés eredményéhez, akkor mindenképpen minősített többséget tudunk szerezni, és ez a szükséges a döntéshozatalhoz. Az együttdöntési eljárás pedig szükségesé teszi, hogy az Európai Parlament hozzájárulása fontos legyen a szöveg véglegesítéséhez. Tudom, hogy a következő, a soron következő belga elnökség a parlament véleményével együtt megállapodásra törekszik. Romero asszony az előadó erről tájékoztatott, illetve Jiménez Becerril árnyék jelentéstevő, akiket ezúttal köszöntenék, és gratulálok nekik a munkájukhoz. Mert ezt a munkát úgy végezték, hogy az európai polgárokra gondoltak, az ő érdekeiket tartották szem előtt. Tisztelt képviselők, ami az elnökség fő pontjait illeti, januárban ugye felvázoltam, hogy az alapjogok erősítése is a céljaink közé tartozott, illetve a 6-os, 6 per 2-es cikkben foglaltak erősítése. Számos technikai nehézséggel szembesültünk, de sikerült jóváhagynunk a tárgyalási mandátumot, amelyet az Európai Unió csatlakozhat a 1950-es emberjogi egyezményhez. Ezáltal eleget teszünk a határidőnek, amely a Stockholmi programban szerepel, és amely ezt a csatlakozási folyamatot egy sürgős és prioritást élvező folyamatnak minősítette. Szeretném ezúttal megköszönni a bizottságnak a felbecsülhetetlen támogatását. Amikor az ajánlását előterjesztette március 16-án, akkor teljes mértékben tisztában voltunk ezzel, tisztában voltunk azzal, hogy kitűnő alapokról indul ez a munka, és ezáltal a céljainkat elérhetjük, és még a spanyol elnökség alatt elfogadhatjuk ezt a joganyagot. Ehhez pedig jelentős mértékben hozzájárult az a politikai támogatás, amelyet a parlament részéről kaptunk. Ez különös tekintettel tükröződött abban a jelentésben, amelyet a májusi plenáris ülés fogadott el, és amelynek Hauregi úr volt az előadója. Azt is meg kell jegyezzük, hogy közeledtek egymáshoz az álláspontok, a jelentés és a mandátum álláspontja. Ez pedig egy javíthatatlan kiinduló pont a tárgyalások szempontjából, amelyek a csatlakozási megállapodásban kell, hogy kikerekedjenek. A munkatempó sohasem veszélyeztette a munka minőségét. És így megteremtettük a kellő alapokat a tárgyalások mellett a két technikai szempontból legbonyolultabb kérdés tisztázásához. Egyfelől, ami a litis konszorció passzívó eszközét illeti. Ez egy olyan mechanizmus, ami által a luxemburgi bíróság az Európai Unió jogi aktusairól tudomást szerezhet, amelyeket a Strasburgi Bíróság előtt támadnak, még mielőtt ez véleményt mondana ezekről. Ugyanígy foglalkoztunk a mandátummal, a, a mandátummal azon együttműködéssel, amely azon hét tagállamra vonatkozik, amelyek majd leülnek a tárgyalóasztalhoz az Európai Bizottsággal, mert az Európai Bizottság a tárgyaló, a tárgyalások képviselője. És a szerződések értelmében azonnali tájékoztatást kell adni az Európai Parlamentnek az eljárás minden egyes szakaszáról, és konzultálni kell az illetékes bizottsággal. Ez pedig az alapjogi munkacsoport hatáskörébe tartozik. A mandátum jóváhagyása egy kitűnő hír mindenki számára, minden bizonyal, és ez meg fogja erősíteni az állampolgárok jogait. Tisztelt képviselők, a júniusi tanácsülésen ugyanígy elfogadtunk egy közös megközelítést arról az irányelvjavaslatról, amelynek tárgya az emberkereskedelem elleni küzdelem és ennek megelőzése, valamint az áldozatok védelme. Ez egy olyan javaslat, amely a megelőzésre helyezi a hangsúlyt, illetve az ilyenfajta rendkívül súlyos bűncselekmények üldözését, mert ezek rendkívül súlyosan érintik az emberi méltóságot. És így frissítjük a 2002-es irány, keretirányelvet a szöveg alapján elkezdhetjük a párbeszédet az együttdöntés eljárás keretében a parlament és a tanács között, és így jóvá hagyhatjuk eh, a lehető leghamarabb ezt eh, a jogi eszközt. Ami a bizottságot illeti, ezzel egyidejűleg egy másik javaslatot is előterjesztett, amelynek célja a kiskorúak szexuális bántalmazása és zaklatása elleni fellépés. Ezzel kapcsolatban a belga elnökség során folytatódik a munka. Tehát ez a két téma egy nagyon fontos előrelépést jelent, olyan fajta bűnözéssel szemben, amely különösen elítélendő. Elnök úr, tisztelt képviselők! Noha nem kifejezetten ezen parlamenti bizottság hatáskörébe tartozik, azért eh, engedjék meg, hogy eh, meg is, megemlítsem, hogy mennyire fontos a megerősített együttműködés elfogadása első alkalommal 14 tagállam között. Ennek tárgya pedig a házasság felbontására eh, vonatkozó alkalmazandó jog. Így próbálunk választ adni egy olyan kérdésre, amely egy európai szintű megoldást kívánt. Ez ugyanis elkerülhetetlen, ha figyelembe vesszük a nemzetközi házasságok számának növekedését az Unióban, és jeleznünk kell az európai polgárok irányába, hogy igenis képesek voltunk a különvállás és a házasság felbontása esetében megszabni, meghatározni konfliktus esetén a az alkalmazandó jogot. A jogalkotás területén pedig a bel- és igazságügyi tanács egy állásfoglalást fogadott el egy megállapodásról, amely közös nyomozócsoportokat hoz létre. Ez a korábbi megállapodást helyettesíti és beépíti a bevált gyakorlatokat. Az elnökség a eurojust együtt mozdította elő ezt a kezdeményezést, és az volt a célunk, hogy hatékonyabbá tegyük ezen nyomozott csoportokat, és hatékonyabban felépjünk a szervezett bűnözéssel szemben. Januárban bejelentettük, hogy az elnökségnek szándékában áll feltárni az Európai Ügyészség létrehozásának lehetőségét. Ez az Unió szerződésének 86-os cikkében szerepel. Az áprilisi tanácsülésen vitattuk meg ezt a kérdést. Az volt a szándékunk, hogy megteremtsük a feltételeket, amelyek alapján a jövő évek során ez a szerv létrehozható. A Stockholmi program értelmében az Európai Bizottság egy közleményt kell, hogy kidolgozzon erről 2013-ban. Az elnökség képviselőjeként nem áll módonban megelőlegezni ezt a vitát, de Megjegyezhetem, hogy egyre inkább problematikus a helyzet az Európai Unióban a pénzügyi érdekek szempontjából, és éppen ezért az Európai Ügyészség egyre nagyobb jelentőségre tesz szert. De áprilisban arra következtetésre jutottunk, hogy először is fel kell tárjuk az összes Eurojazzban rejlő lehetőséget. És ezt meg kell vitatnunk az Európai Unióban. Ugyanígy ki kell emelnünk a júniusi következtetéseket, amelyeknek célja az európai elfogadási parancs megerősítése tekintettel a tavalyi határozatokra, illetve ennek az alkalmazás értékelésére. Ezek a következtetések tisztáznak számos aspektust, és gyakorlati tapasztalatot szolgáltatnak ezen eszköz alkalmazásával kapcsolatban, és így lehetővé válik az értékelésük, illetve az eszközök javítása. Az áprilisi tanácsülésen számos következtetést elfogadtunk egyébként a gazdasági válsággal kapcsolatban is, mert ez mindenképpen fontosnak tűnik számunkra. Az igazságügy területén ugyanis nagyon sok mindent lehet tenni, annak érdekében, hogy a gazdasági versenyképességet javítsuk a tagállamokban, és ezen kérdéseket egy európai megvilágításba helyezhetjük. Foglalkoztunk tehát olyan kérdésekkel, amelyek az exekvátor felfüggesztésével kapcsolatosak, a különböző dokumentumok, illetve bírósági határozatok tagállamok közti elfogadásával is foglalkoztunk. És különböző ellenőrzési mechanizmusokat kerestünk, amelyek jogi biztosítékot nyújtanak. Komoly előrelépést értünk el az elektronikus igazságszolgáltatás terén is. Szerencsére az e-justice portál tervénkkel ellentétben nem a spanyol elnökség alatt, ha bár komoly előrelépést értünk el, de minden bizonyal a belga elnökség alatt ez valóra válhat. Lezárom ezzel, elnök úr, tisztelt képviselők. Nagyon röviden szeretnék a külső fellépésekről is beszélni. Már ami az igazságügy területét illeti. Stratégiai partnereinkkel együttműködtünk az Egyesült Államokkal, illetve Oroszországgal. Megtartottuk a szükséges kétoldalú találkozókat az Unió, valamint ezen két tagállam között, és megvitattuk a fontos kérdéseket, amelyek közül néhányat már megemlítettünk, minden bizonyal. Kollégám Rubalcaba miniszter is utalt már ezekre. ugyanígy arra törekedtünk, hogy előmozdítsuk a szabadságjogokat, az Oroszországgal és Ukrajnával való igazságügyi együttműködést, valamint a közép-ázsiai országokkal való együttműködést, hiszen ez is egy komoly aggályt jelent az Európai Unióban. Végül, de nem utolsó sorban, azért szeretnék még említést tenni egy további aspektusról, ami rendkívül kielégítő. Gondolok azon szemináriumokra, amelyeket a spanyol elnökség alatt szerveztünk, számos prioritást élvező kérdésben. Többek között a szabadság, biztonság térségével kapcsolatban. Nem fogom ezeket egyenként részletezni, mert minden bizonyal önök kitűnően ismerik ezeket. Tudják, hogy Spanyolország rendkívüli európai elhivatottsággal bír, és néhány napja tartottuk meg, néhány napja ünnepeltük Spanyolország és Portugália LK-hoz való csatlakozásának 25. évfordulóját. Ennek köszönhető a stabilitás és a fejlődés. Éppen ezért határozottan elköteleztük magunkat egy erősebb unió és egy szolidárisabb unió megteremtése mellett. A közös erőfeszítésnek köszönhetően azt hiszem, hogy elég elégedettnek mondhatjuk magunkat, hiszen ez a mérleg, amelyet ismertettünk, különböző normatív intézkedéseket, ösztönzéseket tartalmaz, mindig úgy, hogy az európai polgárok jogait tartottuk szem előtt, és minden bizonyal most, amikor átadjuk a stafétabotot a trió soron következő tagjának, Belgiumnak, tovább folytatjuk majd ezt a munkát, és folytatódik az együttműködés ezen térség létrehozása érdekében. Köszönöm. Abrimos el turno, comenzando por... Köszönöm, miniszter úr. Megnyitom a vitát, és először a néppárt nevében Buzuti Dúria szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm miniszter úrnak a prezentációt. valamint munkáját az elnökség során az utóbbi hat hónapban. Rendben van? Először is megköszöntem munkáját az utóbbi hat hónapban. Egy, hoz, egy pontban szeret, pontra szeretnék kitérni a hozzászólásomban. A fordítási tolmácsolási irányelvre és az Európai Védelmi Határozatra semmiképpen nem vitatnám ezen irányelvek tartalmát. Sőt, gratulálni szeretnék a munkához, amelyet sikerült véghez vinni a két kezdeményezés tartalmával kapcsolatban. Eljárási jellegű lenne a megjegyzésem. Mindkét esetben a ö, fordítási, ö, tolmácsolási irányelvet az előző elnökségesztés ön ö, folytatta a másik irányelvnél. A spanyol elnökség volt a kezdeményező, de közös fenyegetés van. Az, hogy a tagállamok ö, ö, kezdeményezték. Ez nem probléma. Ez joga a tagállamoknak a szerződés értelmében. Az a probléma számomra, ahogyan ez történt, én úgy tudom, hogy a tagállamok használhatják és használják is ö, jogokat olyan esetekben, amikor a bizottság nem lép fel, mert a bizottság a fő kezdeményező, nála van a kezdeményezés joga, mint intézménynél, de a szerződés kimondja, hogy a tagállamok is kezdeményezhetnek én úgy ö, tudom, hogy akkor ö, kell ezt alkalmazni a tagállamok, amikor világos, hogy a bizottság nem lép fel. Nyilvánvaló, hogy a bizottság fel fog lépni, és ez vezetett ilyen nehéz, zavaró helyzethez, amikor az Európai Parlament, mint intézmény kapott egy javaslatot a tanácstól, és egy másik javaslatot ugyanolyan tárgyban a bizottságtól. A az EPO esetében eszkalálódott a helyzet, és ö, itt eme falak között a spanyol képviselő javasolta, hogy az EPO javaslatot ö, támogassuk, amely tartalmilag rendben. Aztán jött a bizottság képviselő, aki azt mondta, hogyha ezt teszik, akkor bíróság elé megyünk. Ez nem megfelelő intézmény kapcsolat. Miniszter úr, ön és a prezentáció nagy részét ennek szentelte az intézmény közi kapcsolatnak. Bizonyos módon ez megromlott. Szeretnék feedbacket azzal kapcsolatban, hogy hogyan látja a tagállamoknak ezt a jogát, hogyan használják, hiszen van, de úgy, hogy az ne hozzon létre intézményközi konfliktusokat. Elnök, köszönöm. Romero López úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a az igazságügyminiszternek és a spanyol elnökségnek azért az erőfeszítésért, amelyet tett, tettek az állam a szabadságbiztonság és jog érvényesülésen alapú térség megerősítéséért. Előre léptünk mégpedig jelentős mértékben a spanyol elnökség alatt. Most vetjük meg az alapjait eme térségnek érzékeny kérdések felvetésével. Ezeket a kérdéseket eddig a parlament nem tárgyalta új szakaszba jutottunk a parlament együtt döntési jogával ezen ügyekben. Ez a szakasz tehát igen fontos, amely lehetővé teszi a parlament számára, hogy a döntések részese legyen igen kényes kérdésekben. Nem értek teljesen egyet Buzutil úrral azzal kapcsolatban, hogy hogyan értelmezi az eljárás egyes témákban, e, például az európai védelmi határozat esetében. E, Jiménez asszony is kompetens ebben a FAM e, szakbizottságban ennek a jelentéstevője. Ez egy újfajta eljárás, innovatív eljárás. A ö, fordításhoz ö, és tolmácsáshoz való jogot tartalmazó irányelv ideérkezéskor ö, még nem volt működés ö, képes a parlament, mert éppen átmeneti korszak volt, időszak volt a régi bizottság és az új bizottság között. Nem mondhatjuk, hogy a tagállamok megfelelően fogadták volna ezt az átmeneti szakaszt. A Lisszaboni átalakulás eme időszakában a tagállamok benyújtottak javaslatokat a büntetőgi együttműködésről. A bizottságnak tehát nagyobb a hatásköre, de ennek ellenére a Lisszaboni szerződés kimondja, hogy létezik ez a lehetőség a büntetőgi együttműködésben. Miután a tagállamok bemutatták az irányelvre vonatkozó javaslatot. Nos, szeretnék emlékeztetni arra, hogy ö, gyakorlatilag ö, nincs, nem maradt időnk, a tolmácsok munkaidő lejárt, mondja az elnök. kérjük a tolmácsokat, hogy maradjanak, hogy önt és még két kollégát meghallgassunk, és a miniszter is válaszolhasson kérem, hogy ö, rövidebben szóljon hozzám. Akkor folytatom, a bizottság nem mondhatja, hogy a szerződések őre nem először történik az, hogy ilyen új helyzet áll elő. Például tegnapi vitára gondolok, Van Rompuy elnökkel, aki a közösségi módszerről beszélt. Ez megfelel azon új helyzeteknek, amelyek felmerülnek ami az erőszak kérdését illeti, miniszter úr, ami nem is nyert európai szintű meghatározás. Itt irányelvre van szükség, hiszen csak így léphetünk tovább. Szeretném tudni, hogy a trió vagy a belga elnökség tudatában van-e ennek a témának a fontosságának. Biztosak lehetünk-e abban, hogy az elnökség, a következő elnökség átveszi ezt a témát, mert mi szeretnénk folytatni a munkánkat. A belga elnökség tudatában van-e annak, milyen fontos adatokat gyűjteni? Ez az adatgyűjtés indokolja-e a ö, ö, védelmi ö, határozatot. Európa ö, nem ö, tud arról, hogy mi történik saját területén. A másik jelentésre nevében, aki nem lehet itt, el kellett menjen, mert az előző vita nagyon elhúzódott. Nos, az ő nevében és a saját nevemben, ö, aki annyi jelentésre voltam, ezt szeretném megköszönni a spanyol elnökség erőfeszítéseit a büntetői eljárás területén, és amit tett, hogy előreléphessünk. Kérem, hogy a lehető legrövidebben szólnak hozzá Jiménez asszony. Köszönöm szépen, köszönöm Carmen, hogy az 51-es cikk kérdését pontosította de elmondtuk már, hogy nem ez a leglényegesebb pont itt, nem a tanácsé vagy az előadóké a dicsőség, nem erről van szó, hanem itt mindig az áldozatok azok, akiknek az érdekeit szem előtt kell tartanunk. Nagyon örülök, hogy beszélt az áldozatokról, mert joggal jegyezte meg, hogy ők azok, akikről általában el szoktak feledkezni. Beszéltünk a bizottsággal, a tanácssal, számos kollégával is egyeztettünk, és most ezen határozata kapcsolatban eléggé bíráló a nézőpontunk. Először is nagyra törőnek kell lenni, és nem szeretném, hogy csak a nők részesüljenek védelemben, hanem mindenfajta áldozatot védeni kell. Végeredményben ugye csak a bántalmazásokról beszélünk, amelyek esetében 90-90%-ban a nők az áldozatok. Rubalcaba miniszter úr nem tudott már választ adni. A spanyol elnökség a terrorizmus áldozatainak védelméről is beszélt, és ezt is fontosnak tartom tükrözni itt. Mi az, ami félresiklott hogy egy ilyen kritikus helyzetbe jusson ez a határozat. Most két lehetőség van a kezünkben, vagy a büntetőjogra korlátozzuk mindössze, és a bizottság majd 2011-ben, ahogyan azt ígérte, márciusban eljön ide, és a polgári jog területénire is kiterjeszti a javaslatot, vagy pedig a belga elnökség alatt folytatjuk ezt a küzdelmet. Mi az utóbbi javaslat mellett döntöttünk, az előadó legalábbis, de mindez nem könnyű hiszen azt említik, hogy a hatály zavaros lesz, és a jövőben az alkalmazás kapcsán problémákat vet majd fel. Szeretném tudni azt, hogy hogyan tudunk egy szélesebb körű konszenzus kialakítani, hogyan tudjuk orvosolni ezt a helyzetet, az áldozatok helyzetét. Ezt elképzelhetőnek tartja, mert igazából elveszíti létjogosultságát, hogyha pusztán a büntetőjogra korlátozzuk, mert nem automatikusan nyer alkalmazás majd az összes tagállamban. Ha azonban úgy tesszük, hogy az nem jó, és egy fiókba kerül az egész, akkor én ehhez nem szeretném a nevemet adni. Szeretném, hogy a bizottsággal együtt meg tudjunk állapodni, ahogyan azt Bozutil úr is mondta, hogy ilyesmi ne forduljon elő a jövőben. Jó lenne, hogyha mindenki megállapodna, hogy a parlament ne kerüljön ilyen kompromittáló helyzetbe. És azt szeretném tudni, hogy látja lehetőségét annak, hogy valamilyen módon javítsuk ezt a helyzetet. Köszönöm. Köszönöm. Mászkip úr, kérem, hogy távirati stílusban. Elnök úr, távirati stílusban fogok hozzászólni. Már januárban említette, hogy az igazságügyet gyorsabbá, olcsóbbá kell tenni. Ez most úgy tűnik, mintha elveszett volna a viták tüzében, de a Júri Bizottság, amelynek rendes tagja vagyok, ott még mindig folyik a vita számos olyan kérdésről, amelyeket önök is felvetettek, mint például az exekvátor felfüggesztése és egyéb kérdések. De a Lisszaboni szerződés egy konkrét felelősséget ad a kezünkbe. Köszönöm szépen, és ugyanígy kérném, hogy a miniszter úr is ilyen gyorsan zárja le ezt a fordulót. Nagyon röviden, köszönöm szépen. Először is Buzutil úr hozzászólásával kezdeném. A büntetőjog területén a kezdeményezések előterjesztésével kapcsolatban az összes előkészítő munkálat és maga az elnökség kezdete is. Annak idején ugye semmilyen problémával nem szembesültünk a javaslatok előterjesztésekor, tehát kezdeményeztünk, együttműködtünk a bizottsággal, és soha semmilyen jogalappal kapcsolatos és egyéb probléma sem merült fel. Éppen ellenkezőleg biztattak bennünket. Egyfelől az eljárásbeli garanciák esetében, ugye Lisszabon nem jelent késlekedést a polgárok irányába, ez egy szükséget jelent mindenképpen a polgárok számára. Ebből ered ugye az egy olvasat. A korábban megkötött megállapodás az együttdöntési eljárás keretében most liszabonizálódik, és most a parlament megjelenik ebben a folyamatban, hiszen ez az, amit az együttdöntési eljárás jelent. Nem arról van szó, hogy a bizottsági javaslat megakadályozza azt, hogy a parlamentbe jusson ez a szöveg. Nem, ilyenfajta probléma nem merült fel. Ezt tisztáztuk, megbeszéltük, tudtuk így a folyamatosságot biztosítani. És a Lisszaboni szerződésben foglalt együttdöntési eljárás egy nagy lehetőség, egy kitűnő eszköz. A bizottsági vagy tanácsi kezdeményezések szempontjából egy nagy lehetőséget jelent ez a parlament számára. Ezt többször hangsúlyoztuk és az új bizottsággal pusztán a büntetőjog területén jelentkezik változás. Az együttműködésünk továbbra is szoros volt, azt hiszem, hogy kitűnően működött, más egyéb kontesztusban is. Pusztán a büntető jog területén való együttműködést érintette ezt. Hogy miért? Azért, mert a tagállami kezdeményezés a büntetőjog területére vonatkozik. Tehát minél inkább korlátozóbb jelleggel értelmezzük ezt, annál bővebb és szélesebb körül lesz a bizottság kezdeményezése. Ez volt az a vita, amelyet lefolytattunk. A kérdés azonban, amely felmerül, az az, hogy mit mondott a jogi szolgálat. Valóban van jogalapa kapcsolatos probléma, vagy nincs? A tanács jogi szolgálata amelyet ugye nekem elnőként figyelembe kell vegyek, és a parlament jogi szolgálata, amely európai polgárként nagy tiszteletet érdemel, látták, tanulmányozták a jogalapot, és a bizottság számára ez az egyetlen probléma, de én nem kaptam egy formális jelentést a bizottság jogi szolgálatától. És természetesen nem akartam vitát kezdeményezni hanem egész egyszerűen konstatáltam ezt a realitást. Tehát ugye a bizottság változott, és a büntetőjogi együttműködést másképpen értelmezik, mint korábban, és az együttdöntési eljárás jelenik meg, amely ugye különbözőképpen érinti a bizottságot és a parlamentet. Van, aki úgy gondolja, hogy az együttdöntési eljárás azért van, hogy javítsa a kezdeményezéseket a bizottság, illetve a tanács szempontjából. Éppen ezért a bizottságnak nem szabad a tanácsi kezdeményezéseket blokkolnia, azáltal, hogy szigorúan jogi aspektusokra hivatkozik, amikor igenis javíthat a létező problémákon. Ez volt a helyzet. Ezt persze nem kell túlhangsúlyozni, én ezt természetességgel így látom. Ez így szokott lenni, amikor egy új intézményi keret lép életbe, illetve egy új szerződés. Ez a dolgok természetéhez hozzátartozik, és hogyha megengedik, akkor röviden válaszolnék Jiménez beszerű képviselőnek. Elnézést kell kérjek a hibámért, és szeretném kifejteni neki, hogy milyen logikát követve dolgoztunk. Hogyha valóban léteznek jogi nehézségek, amelyek a korábbi bizottságnál nem léteztek, most azonban megjelentek, akkor mondják meg, hogy melyek ezek a problémák. Nevezzék ezeket meg. Mert a tanács és a parlament jogi szolgálata sem ismeri ezeket. Ha pedig nincsenek, akkor miért nem tudjuk a jogszabályokat az áldozatok értelmében az ő érdekeiket szem előtt tartva értelmezni. Hiszen azért vagyunk, hogy az európai nőket is védelemben részesítsük egyfelől, másfelől pedig igaz, hogy az Európai Bizottság bejelenteti a kezdeményezéseit, de amikor kezdeményezés illet meg például ebben az esetben a tanácsot, és ezt a szerződések elismerik, akkor a tagállamok joga értékelni ezt a lehetőséget hogy kívánják-e életbe léptetni ezt a kezdeményezést. És az összes tagállam úgy ítélte meg, hogy politikailag szükségszerű az európai védelmi határozatot útjára indítani. Ez politikailag szükséges volt, védelemmel részesíteni tehát a nőket. Hogy politikailag az európai nőlobbinak igaza van. Csak Spanyolországban több mint 8000 román nő részesül az igazságügyi szervek védelmében brit, illetve német állampolgárokat is megilleti ez a védelem, és ez nem csak Spanyolország esetében mondható el, hanem egész Európára vonatkoztatható. És mennyiségileg meg is lehet határozni ezen adatokat. Ha pedig tényleg hiszünk a szabad mozgásban és a biztonság szükségességében, akkor tennünk kell valamit a fenyegetett áldozatok érdekében. Nem pusztán, amikor a nemek közti erőszakról van szó, hanem egyéb súlyos bűncselekményekről is, amelyek Európában előfordulnak. Ez tehát röviden az álláspontunk. Végezetül pedig most Romero asszony kérdésére választanék. A belga elnökség kezdettől fogva elkötelezte magát ezen kezdeményezés mellett. Tehát meggyőződésünk, hogy folytatni fogják a munkát, és személy szerint meggyőződésem, hogy a parlament ebben partner lesz. Meg tudjuk majd így határozni a munkamódszereket az Európai Unióban, a Lisszaboni szerződés értelmében, de ami még fontosabb, hogy konkrét eredmény születhet majd, amelyet majd a amely az európai polgárok érdekeit szolgálja. Elnök úr, biztosan megfeledkeztem bizonyos kérdésekről, de hát nem áll több idő rendelkezésemre. Köszönöm. Köszönöm szépen én is a miniszter úrnak ezt az erőfeszítést. Köszönöm mindenkinek a ma délelőtti ülésen való részvételt. Kitűnő munkát végeztünk, de különös tekintettel köszönettel tartozunk a tolmácsoknak, akik plusz 15 percet ajándékoztak nekünk. Köszönöm.